colleagues, um, since we still have a very Nagyon szűk a napirendünk. Nagyon fontos meghallgatások vannak előttünk. Érdemes tehát neki fogni. Kicsit kezdünk fáradni. Nagyon intenzívek ezek a meghallgatások, de azért nagyon fontos az is, hogy másfél napot szálltunk a hatóságok képviselők meghallgatására. Azt is tudom persze, hogy egyes kollégák ugye közben jönnek, mennek, nagyon fontos szavazások, szabadítségülések is vannak ezzel egy időben, nem könnyű tehát összeegyeztetni a dolgokat, de azért fontos. Laurent Benoit és eh, Beatrice Lopez jöttek el hozzánk a mai napon, az uták csoporttól Franciaországba. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és át is adom ezzel a szót, hogy megtartsák a bevezetőjüket. Bonjour, et bien, eh, merci. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a mai meghívást. Főigazgatója vagyok az Utak Szerem csoportnak, amely egy magánvállalkozás, egy francia üzleti vállalkozás, független, melynek Célja a típusjóváhagyási tesztelés, és egy-két diával szeretném illusztrálni a munkánkat. Nos, remélem, hogy mindenki látja ezeket a diákat, mint egy 400 mérnökkel, illetve technikussal dolgozunk, 200 tesztelési helyünk van, illetve itt látható a forgalmunk, a forgalmunknak 20%-a egyébként nemzetközi, Oroszország, illetve Kína, két fő partnerünk, és mintegy 40 országgal állunk üzleti kapcsolatban. A típusjóváhagyásokat vizsgáljuk, az európai típus jóváhagyásokat, és az M1N1 területén vezető szerepet töltünk be. Itt a dátumok egy történelmi áttekintést adnak. Látható, hogy Linus Monterrey-ben indítottuk el a munkánkat 1924-ben. Jött létre egy központ, ez még most is létezik. És itt a fogyasztással foglalkoztunk illetve megnéztük a különböző sebességek alkalmazását. Az utakot 1945-ben hozták létre, és a laboratórium, az első laboratórium pontosan ezen a helyszínen jött létre Linus Monteriben, majd 2009-ben egy második helyünk, egy második székhelyünk is lett Párizs környékén. Nagyon jól látható hogy vállalkozásunk a közúti gépjárművekkel foglalkozik, minden olyan gépjárművel, amely az utakon gurul. Ez azt jelenti, hogy elsősorban ugye francia gépjárműgyártókkal dolgozunk együtt, de angolokkal, németekkel, japánokkal, kínaiakkal is, és nagyon sok nemzetközi csapattal dolgozunk együtt. A mezőgazdaság, a katonaság, a közlekedés, az energia többek között mind olyan ágazat, ahol partnereink megtalálhatók, hiszen gépjárműveket is találunk ezekben az ágazatokban. És ugye látható, hogy különböző területekkel foglalkozunk. Először is ott van a szabályozás, illetve a típusjóváhagyás. Baloldalon ülő hölgy ennek a főosztálynak, ennek, az, ennek a részlegnek a vezetője, úgyhogy hozzá is nagyon sok kérdés érkezett be. Aztán ott van a tesztelés és a szakértelem, a szaktudás, ide tartoznak a laboratóriumok. Aztán a harmadik rész a tanúsítás, tanúsítványok, valamint a, a tanácsadás, a képzés és a tanácsadás. Természetesen nagyon fontos a szabályozás és a típus jóváhagyás területe. Azt hiszem, hogy ebben a témában nagyon sok, témát fog, nagyon sok kérdést fogok kapni. Nagyon fontos tehát a, a brüsszeli és a genfi pozíciónk, nagyon sok munkát végzünk ez az utak egyik különlegessége, egyik erőssége, hiszen világszinten összegyűjtjük a szaktudást, és az európai, valamint a világszintű szabályozással foglalkozunk. Itt azt láthatják, hogy Franciaországban, Angliában, Hollandiában, illetve Romániában is dolgozunk illetve elismerik a munkánkat más területeken is, de ez nem tartozik közvetlenül a mai témánkhoz. Aztán, ami a laboratóriumokat, a tesztelési központokat, illetve a szaktudás eh, illeti, elismert eh, laboratóriummal rendelkezünk 2001 óta, és tesztelési terveket készítünk, illetve bizonyos termékek esetében mérjük a teljesítményt, illetve benchmarkokat hozunk létre kérésre. Aztán itt ezen a dián látható a három fő részlegünk, a környezetvédelem, amely főleg a zajokkal, illetve a rezgéssel, a vibrációval foglalkozik, illetve az elektromágneses megfeleléssel, illetve a harmadik ide tartozó rész a kibocsátás, illetve a fogyasztás. Természetesen a második fő témakör a biztonság, itt az aktív és a passzív biztonságot külön választanám, és a harmadik terület a megbízhatóság, és külön odafigyelünk ugye a gépjármű az, az utakon található gépjárművek biztonságára. Nos, a rövid bemutatónak ezzel a végére is értem, hogy szívesen válaszolok természetesen a kérdéseikre. To the questions, um, I have to say, this morning we... A kérdések körében ma reggel kicsit több időnk volt, ma délután viszont kevesebben, úgyhogy nagyon kemény leszek, és szigorú, mindenki ha tudja. Zálba úr. Muchas eh, <clears throat> gracias. <clears throat> Köszönöm. Első pont. Mikor észlelték a széttartó értékeket a laboratórium és a tényleges forgalmi körülmények között? Mikor észlelték ezt, és mit tettek? Oui, merci pour la question. Euh, quand vous parlez des... Köszönöm szépen. Amikor a kibocsátásra beszél, akkor melyik típusú kibocsátásra gondol konkrétan? Eh, Az emissziós kontrollrendszerekre a közúti és a laboratóriumi körülmények között. Észlelték, hogy nagy a széttartás, nagy a különbség? Most tudjuk, hogy van, de mikor észlelték ezt, és akkor mit tettek, mikor észlelték? Euh, Igen. Azt, hitte, azt hittem, hogy egy konkrét kibocsátásról beszéltünk, egy oxid féléről. Nos, valóban a PEMS irányelv keretében jártunk el, az ÖRDÖ keretében, és azt hangsúlyozni kell, hogy technikai szolgáltatást nyújtunk, tehát nem, nem tanulmányozzuk itt a különbségeket. Egyszerűen uh, arról van szó, hogy a, a szabályozást, illetve a rendeletet alkalmazzuk annak a jelenlegi formája és betűje szerint. És uh, itt a mérést csak laboratóriumban végezzük. Ahora la Comisión Europea ha hecho una nueva most az Európai Bizottság egy új javaslatot talált elő, mely a kibocsátást ellenőrzését tényleges forgalmi körülmények között mérné. Ön szerint ez milyen hatással lesz az önök folyamataira? Egyrészt, másrészt általában a gépeművekre és a dízel technológiára nyilván lesz hatása. Ugye sokkal nagyobb követelményeknek kell majd megfeleljenek hogyan alakítják, hogyan, hogyan fognak alkalmazkodni az új valósághoz. Oui, donc euh, tout à fait, vous... Nos igen, valóban. Ma új szabályozást fogadtak el, ez az RDE. És itt valóban közelítünk majd a valós kibocsátási értékhez hiszen valós helyzetben mérjük a kibocsátás nem a laboratóriumban. És sokkal szigorúbb lesz a megengedett eltérés mérték. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátás csökkenni fog, azaz a gépjárművek jobban lesz, jobbak lesznek a kibocsátás területén. L'application se fera uniquement euh, en 2019 en termes de technologie. Ami pedig a technológiát illeti, nagyon sok technológiai megoldás létezik, illetve van a piacon, meg kell ezeket vizsgálni, meg kell nézni különböző körülmények között, hogy mennyiben megbízhatóak, néha erre időre van szükség. Itt ugye most konkrétan a dízelről beszélünk, tehát meg kell nézni, hogy ezen a területen mely technológiák hatékonyak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok még a, az előttünk álló feladat, meg kell nézni, hogy mi az, ami előre vihet bennünket. Optimista, no cree que esto vaya a suponer un... Ez egy nagyon... Tetszik az optimista meglátások. Ön szerint a dízeliparban milyen, milyen megszorításai lesznek ennek az új valóságnak. A dízelipar, a dízel ágazatot, mint olyat nyilván megszorongatja mindez. Milyen negatív? Hogyan fognak szembenézni ezzel? Hát nem arról van, nem ez a kérdés a műszaki szolgálatról. Hát amit mi tudunk mondani az az, hogy látjuk, hogy hát nyilván minden rendeletnek a végrehajtásához időt kell hagyni, az új technológiához is időt kell hagyni, tehát a gyártóknak, mindenkivel a, mindenkinek, aki a gyártókkal dolgozik, időt kell hagyni erre. És az RDL-nek is ö, valami olyasminek kell lenni, amit aztán alkalmazhatóvá kell tenni az európai piacon. Herbrandi úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm mind a kettejüknek, hogy eljöttek hozzánk, és kikapcsolt az iPad-em, és az új lenyomatom nem működik, de mégis akkor most meg tudtam nyitni. Ennyit a magánélet védelméről. Tehát hadd kezdjem először is azzal, hogy megköszönöm a nagyon egyenes válaszait, amit arra a kérdésre adott, hogy a um, 20 perces utáni uh, cycle beating és az időablakok uh, helyzete micsoda, nagyon uh, egyenes válaszokat adott el, illetve a, a normális szokásos használattal kapcsolatos válasza is um, olyan, amit a te, e, ezen termen kívül lévő emberek is normális használatnak tekintenek, tehát nem laboratóriumi körülmények közöttinek. Ezt megköszönöm önnek, viszont van még egy kérdés, amiről tegnap délután is beszéltünk, és ma délelőtt is, és ez pedig arról szól, hogy önöknek milyen lehetősége van arra, hogy a gépjárműveket a szokásos NEDC a vizsgálati cikluson kívül még vizsgálják, teszteljék. Mert ugye azt mondta, hogy ez a probléma, hogy nincsen lehetőségük arra, hogy rendszer szerűen detektálják a rendelet nem betartását, ahogy ezt a nyolcas kérdésre adott válaszában írta, de hát miért nem? Hát azt tesznek, amit akarnak, bármit megvizsgálhatnak, és utána a gyártót szembesíthetik az eredményekkel, és megkérdezhetik, hogy most hogy lehet az, hogy hirtelen 20 annyi a kibocsátás, amikor egy másik vizsgálati ciklust futtatnak le meg lehet változtatni az NEDC-t is, vagy megfordítani, tehát több, több bonja is van ennek. Hát én tudom, hogy nyilván legálisan, jogilag nem használhatják ezt típus jóváhagyásra, de önök maguk ellenőrizhetik, hogy az, a gépjármű ugyanúgy viselkedik-e, hogyha nem pontosan ugyanaz a vizsgálati ciklus, mint a, az NEDC. Miért nem teszik ezt, és miért nem tették ezt meg a múltban? Ezt szeretném tudni. Válasz, köszönöm szépen. Nagyon lényegre törő aktuális kérdés ez. És a kérdésre azt válaszolom, hogy jogi szempontból ugye mi, mi műszaki szolgálat vagyunk, tehát nekünk azt a szabályt kell alkalmazni, ami Európában mindenütt ugyanaz. Mi, mint egy francia műszaki szolgálat nem tettünk mást, nem végezhetünk mást, mint egy spanyol, vagy egy bármilyen más műszaki szolgálat, és hát nyilván sokkal több ügyfelünk lenne, hogyha így lenne, hogyha őszinte akarok lenni és aztán pedig az, hogy a hatóságoktól mit lehet elvárni, és ugye, hogy mi, mint műszaki szolgáltatók, más szabályt alkalmazunk, mint ami a szabály, mint ami az eredeti rendeletben szerepel, hát megint mondom, hogy most ezt így hirtelen megváltoztatni, tehát ma senki nem fizet bennünket ezért, hogy plusz dolgokat vizsgáljunk, azért fizetnek bennünket, hogy a típus jóváhagyást elvégezzük, tehát ez gyakorlatilag egy anyagi kérdés a képviselő kérdése, és önöket senki nem kérte, soha semmilyen nemzeti hatóság arra, hogy ezt megtegyék, mert a nemzeti hatóságoknak jogi kötelessége az, hogy végrehajtsák az Európai Uniós jogszabályokat, és az 5.2-es cikk szól erről, ezekről a kiiktató berendezésekről, és van arra bizonyítékunk, hogy nagyon sokan tudták, tudták ezt, hogy vannak ilyen ö, technikák, vannak ilyen berendezések, és ö, vannak ilyen hatástalanító berendezések, és önök meg mégsem mentek soha tovább a vizsgálatokban, tehát mindig csak a, a szokásos NEDC vizsgálatot futtatták le, amit teljes mértékben ismer a gépjárműipar? Válasz. Igen, még egyszer mondom, hogy bennünket csak és kizárólag típusjóváhagyási keretek között nem kértek fel arra, hogy túllépjünk azon, ami szigorúan véve, amit szigorúan véve a szabályok előírnak. Elnézést, hogy félbeszakítom, mondja a képviselő. Ön nem tette ezt meg, vagy önök nem tették ezt meg kíváncsiságból? Válasz nem. Biztos ebben? Egy, egy szombat reggel? Hát az biztos, hogy egy szombat reggel nem, uram, hangzik a válasz. Nem, de nagyon őszintén soha nem kísérleteztünk, nem ugráltunk ki ebből a vizsgálati ciklusból. Oui, merci. Uh... Köszönöm. Gerbrandi úr kérdését szeretném továbbvinni. A miniszter asszony kapcsán több gépjárművet megvizsgáltak, és azt hiszem, hogy a PEMS, feltételezem, hogy a PEMS rendszert alkalmazták, és itt bizonyos torzulásokat tapasztaltak. Nos, erre szeretnék rákérdezni, hogy pontosan itt hogy is jártak el. Oui, donc euh, effectivement, on a été... Nos, valóban az úgynevezett Royal bizottság megbízott bennünket ezzel a teszteléssel, és három tesztelési típust végeztünk el. Az egyik a az egyik egy francia jelentés, egy, az egyikről egy francia jelentés is készült, ennek a célja az volt, hogy teszteljük ezeket a gépjárműveket a laboratóriumokban, és megnéztük, hogy, hogy itt milyen különbségek mutatkoznak, ez mint a, ezt a, Volkswagen esetében is így jártunk el. A második esetben a, a berendezések, a kiiktató berendezések nélküli tesztelést végeztük el, illetve megnéztük, hogy ezek milyen eredményt mutattak, illetve harmadsorban a PEMS keretében jártunk el, tehát a közúton a valós forgalom keretében teszteltük ezeket a gépjárműveket. Három tesztelést végeztünk tehát a rendeleten, a rendelet követelményein túl, hiszen erre kaptunk megbízást a francia hatóságoktól, és valóban itt nagy torzulások, illetve különbségek voltak. Kérdés, ebben a rendeletben van egy konkrét cikk, amely kimondja, hogy normális körülmények között kell tesztelni ezeket a gépjárműveket, és megvan a kibocsátási határérték. Nos, a, a normális körülmény az semmiképpen nem a laboratóriumi körülményet jelenti. Ugye önök elvégezték ezeket a teszteket, és közre is adták az eredményeket, tehát teljesen átláthatóan jártak el, viszont arra jutottak, hogy a valós körülmények, illetve a laboratóriumok körülmények között óriási volt az eltérés. Tettek-e intézkedéseket? Tehát vagy visszavonták-e a típus jóváhagyást, vagy pedig további vizsgátokat végeztek-e? Mit tettek? Válasz. Mi csak technikai szolgálatot nyújtunk, technikai vizsgálatokat, és ennyi a feladatunk, ezt, ez a feladatunk, ezt kaptuk a, a francia hatóságoktól, tehát mi nem vonhatjuk vissza a típusjóváhagyást. Kérdés, tettek-e javaslatot a francia hatóságoknak, hogy vonják vissza ezeket a típusjóváhagyási engedélyeket? Válasz, igen, a, az úgynevezett Hoajjel Bizottság keretében születtek javaslatok. Itt elég érdekes dolgok vannak, amelyek nagyon jól tükrözik a 86 vizsgált gépjármű esetét. Kérdés. Látják-e, látták-e, hogy 24 perc után leállt a rendszer, illetve mi a helyzet az úgynevezett termikus ablakokkal? Válasz, ezt nem tapasztaltuk. Ami itt a, termikus ablakot illeti ezt a típusú típusjóváhagyás terület, típusjóváhagyás során nem tapasztaltuk kérdés, de hát ott a 86 tesztelt gépjármű esetében igen, nem? Válasz, igen, láttuk az eltéréseket, és a gyártó el is magyarázta, hogy mi, a, mi áll ennek a különbségnek a hátterében. Kérdés mit gondol arról a lehetőségről, miszerint föl lehetne állítani egy európai ügynökséget, amely összefoghatná ezeket a különböző hatóságokat, és az lenne a célja, hogy biztosítsa, hogy Európai Uniós szinten hatékonyabbá tegye a rendszert. Nem tudom, hogy erről mit gondol. Válasz. Most az utak szerem nevében szólnék. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy valóban véleményünk szerint szükség van egy európai ellenőrző hatóságra, hiszen a különböző nagyon fontos, hogy a, a különböző technikai szolgáltatók hasonlóképpen járjanak el. Mi is azt követeljük, hogy egységesek legyenek a, a különböző hatóságok értelmezése, illetve tesztelési központok eljárásai, hiszen látjuk, hogy milyen helyzet alakul ki, hogyha nem így járunk el, úgyhogy valóban szerintünk ez jó ötlet lenne. Kalasz úr, elnézést kérek, teljesen szándékomon kívül volt ez. Csak egy kérdést szeretnék föltenni gyorsan, hogy pontosítsa. Az önök szervezete csak műszaki szinten tevékenykedik, vagy pedig olyan hatóság, ami a típus jogahagyást is megadja? Válasz. Mi műszaki szolgáltatás vagyunk, én azt mondanám, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy műszaki szolgálat, és a francia hatóságok, amelyek a típus jóváhagyást kiadják, tehát ők írják alá, pecsételik ezt le, úgy hívják, hogy CNRV. Tehát ez egy másik hatóság, amely a francia környezetvédelmi minisztérium alá tartozik. Tehát mi nem vagyunk vagyó hatóság. Rendben, akkor a kérdésem, és azt hiszem, hogy a kollégák is hasonlóan ezt akarták feltenni, ezt a kérdést tették fel a korábbi meghallgatásokon is ma. Tehát a kérdés az az, hogy Mondjuk, ha előre tekintünk a jövőre, lehet, hogy majd mások is megkérdezik önt még, de ha előre tekintünk a jövőre, nagyon fontos lenne pontosan érteni jogalkotóként, hogy világosan lássuk, hogy mit kell változtatni a rendszeren, javítani a rendszeren, hogy ne lehessen benne ilyen probléma, ne lehessenek ilyen problémák, mint most, hogy a fogyasztókat félrevezetik az a kapcsolatban, hogy pontosan mennyi a szennyező anyagkibocsátás, tehát hogy ők évek óta olyan gépjárműveket vesznek, vásárolnak, amelyek nem felelnek meg a, annak a kibocsátási határértéknek, amit az autón szereplő címke öm, ír le. És mi a véleménye? Tehát egyrészt vannak, akik kifizetik a típusjóváhagyást, akik adják a típusjóváhagyást. Itt van egyfajta összeférhetetlenség emiatt. Erről mit gondol? Ez már egy másodlagos kérdés, de a második kérdés, de az első kérdés az, hogy az önvéleménye szerint hogyan lehetne javítani a rendszert Európában, és arra is rákérdeznék, amit a kollégám kérdezett, hogy valami fajta nemzetek feletti öm, szervezet, vagy öm, ez, ez megoldás lenne ön szerint, vagy minden megoldható úgy, ahogy a mostani rendszer működik, kisebb változtatásokkal. Én a három percem hátra levő részét önnek adom a válaszra. Köszönöm, hangzik a válasz. Még egyszer, mondom még egyszer, hogy az, a, az ütek műszaki szolgáltató, amit az elmúlt években tapasztaltunk, abból ugye kiderült, hogy a típus jóváhagyás az nem felel meg minden kinek nem felel meg minden elvárásnak, és hát nyilván kiderült bizonyos gépjárművekről, kiderültek olyan dolgok, olyan gépjárművekről, amelyeknek volt típus jóváhagyása, amelyekről nem tudtunk, tehát nagyon őszintén azt tudom mondani, hogy mondjuk a piacfelügyelet az azért választathatna ezekre az aggályokra, amelyeket ön felvetett. Mert itt tényleg a a gyakorlati életben vagyunk. Tehát a, a gyakorlati piac felügyelete az pont erről szól, hogy a való, valós életben, tehát nem tudom, hogy ez a normál használatnak számít, vagy sem, de hát a lényeg az, hogy a piacon a, a gépjárművek a vezetők használják, tehát az ilyenfajta felügyelet az talán választathatna az aggályokra, és aztán, hogy ez hogy lehetne megvalósítani nemzeti szinten vagy európai szinten, ez már egy másik vitatárgya, de talán ez egy jó gondolat lehetne válasz az ön kérdésére. Igen, köszönöm. Tehát akkor a, ön a piac felügyeletet javasolja. Miután egy gépjárművet, tehát lekerült a gyártósorról és eladták, akkor a való világban, a hétköznapi használatban hogyan működik, ezt lehetne vizsgálni. De még valamint Gerberandi kollégám is kérdezett, hogy értem, hogy ön ugye elmondja, hogy önök azt teszik, amit a törvény előír, önök a szabályokat követik, és a, mindent, ami előírás, azt tartanak be. Ezt értem. De a kérdésem az az, hogy mi tart vissza egy olyan szervezetet, mint az önöké, attól, hogy föltegye ezeket az alapvetőbb kérdéseket is. Tehát, hogy elgondolkodjanak arról, hogy vajon amit a törvény előír, az tényleg észszerű? Tehát azért mondjuk a gyógyítás világában az orvosok rengeteg nyomtatványt kell, hogy kitöltsenek, és sokszor azt gondolják, hogy hát ennek a nyomtatványnak semmi köze a beteg egészségi állapotához. És hasonlóan mondjuk itt az önök szervezete esetében, vagy mások esetében is, akiknek előírnak bizonyos dolgokat, hát az orvos is azért egy kicsit többet tud, mint mások. Önök is nyilván többet tudnak, mint mások. Mi tartotta vissza önöket attól, hogy javaslatokat tegyenek a változtatásra, akár több évvel ezelőtt Válasz. Hát még egyszer, <laughs> még egyszer ö, ö, egyenes választ adok a, a kérdésére. Tehát ma a szabályok európai szabályok, akkor is, hogyha bizonyos dolgokat tudunk, ahogy ön is mondja, hogy ugye a jó orvos az több mindent tud, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy na hát tessék, maga vagy maguk, mint gyártó cég, én most azt csinálom csak, amit a szabály előír, de ez nem jó, tehát minket azért fizetnek, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, pont. Vagy a, nagyon világosan azt mondja a rendelet, hogy felhatalmazzák a, a műszaki szolgálatokat, vagy akár kérik, ösztönzik őket a hatóságok arra, hogy tegyenek ilyen javaslatokat, hát rendben van, akkor egy teljesen másik helyzetben vagyunk, az egy másik dimenzió, akkor lehet keresgélni. De ma ez, ez a helyzet, ilyenek a szabályok, ezt ne, nem lehet megtenni, mert egyébként sem régóta zajlik ez. Én kiegészíteném annyival, hogy a jövőbeni ö, szabály, ahol mások lesznek a hőmérsékleti szintek, és így tovább hozzájárul majd ahhoz, hogy robusztusabbak legyenek a szabályok, és a vizsgálatok egészével valóban meg lehet, lehet garantálni azt, hogy a típus jóváhagyást kapott gépjármű az valóban jól működik, tehát itt um, ellenőrzi, ellenőrzik a gyártást, ellenőrzik a piacot, és itt tehát ez nagyon jó lesz a jövőben. Köszönöm, Toszanovszki úr. Děkuji, pani předsedající. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Jak jste říkali, eh, přímo... To, hogy mondotta, a műszaki szolgálat végzi a, a teszteket, és ezeket felügyeli a hatóság. Mielőtt a, ez a botrány kirobbant volna tavaly szeptemberben, nem éreztek, úgy nem gondolták úgy, vagy nem, hogy valami különös azért, mint a történne, tehát a konkrét tények kiderülése előtt. Nem gyanakodtak arra, hogy elkerülő eszközök, diffi device-ok vannak a tesztelt motorokban? Tudom, hogy a, a, a teszték nem azt a célt szolgálták, hogy felfedjék ilyen elkerülő eszközök meglétét, ám mégis a munkájuk során nem érzékeltek valami anomáliát? très, très honnêtement, non. Nem, Őszintén megmondom, nem. Jó, köszönöm. A 8 számú számú adott válaszukban azt mondják, hogy ma a jelenlegi szabályozási környezetben nem tudnak felfedni illegális elkerülő eszközöket. Úgy érzik, hogy az új javaslat, amely az RDR e rendszerre épül, megoldja ezt a problémát? Helyzetbe hozza önöket eszközök felfedésére? a tesztelés és általában a típusjóváhagyási eljárás során elégségesek a mostani jogszabályi keretek? Elég eszközt az önök kezébe az új jogszabály, vagy valamire még szükség van ahhoz, hogy teljes körben ki tudják tölteni ezt a hatáskört? Alors pour, pour ce qui est dispositif... Nos, ami a jóváhagyás, típus jóváhagyási rendeleteket illeti, nos valóban a jövőbeli jogszabály jobb keretet ad majd. És itt valóban jobban rámutathatunk majd a, a, azokra a körülményekre, amelyek nem megfelelőek, illetve itt különbséget tehetünk a laboratóriumi, laboratóriumi tesztelés és a közúti tesztelés között. Nos, ami pedig azt illeti, hogy fölfedjük a, a esetleges illegális berendezéseket, avagy sem. Nos, ez már sokkal bonyolultabb, hiszen ehhez e, szoftverekre van szükség, és jelenleg a e szöveg ezt nem irányozza elő. Rendben, köszönöm, értem. Utolsó kérdésem. Ma a közlekedési szakbizottságban volt egy vita arról, hogy a gépjármű rendszerek jóváhagyása tekintetében volna lehetőség egy, egy ügynökség létrehozása, egy olyan felügyeleti szerv létrehozására, amely európai szinten koordinálná ezeket a humanizmusokat. Én attól tartok, hogy ez egy, a bürokráciának egy újabb oszlopa lenne, csak egy újabb pillére. Önszeg szerint a már leírt jogszabály keretek módosításával és standardizálásával nem lehetne megoldani a problémát? Mert lehet, hogy egy újabb felügyeleti szint nem oldaná meg az igazi problémát. Szerintem inkább szigorú szabályokat kellene jobban betartani, olyan ellenőrzési rendszerek révén, amelyek a legfrissebb műszaki technológiát és tudást alkalmazzák. Szerintem nincs szükség arra, hogy egy új felügyeleti hatóságot és szintet hozzanak létre ez csak több bürokráciát okozna, az önök számára és az önök munkájában is. Szerintem nem van előlépés. Önök hogy látják? Nem félnek el a több bürokrácia terhétől? Oui, effectivement. Nos, igen, hogyha ez a bürokrácia szintjét emeli, nos, akkor valóban na, ezzel nem fogunk előrelépni. Ugyanakkor mi műszaki szolgáltatóként azt kérjük, hogy a rendelet értelmezése egységes legyen, mindenki számára ugyanaz. Most van egy egység, amely ö, ellenőrzi, hogy bizonyos hatóságok el, megvalósítják-e e, magát a rendeletet. Na, most már ez önmagában egy jó lépés lenne, hogy ez mennyiben emeli a bürokráciát, vagy kivitelezhető, ezt nem tudom. Nos, jelenleg nincs lehetőség arra, hogy a, a csaló berendezéseket, a kiktató eszközöket, az illegális eszközöket fölfedjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy nagyon egyszerű tisztázásra törő kérdésem. Az Európai Bizottság weboldalán mai listája a nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak lebontva országokra. Franciaország vonatkozva azt mondja, a jutek, a gépjárművekre vonatkozó hatóság. Ez önök vállalata, tehát önöket, mint egy nemzeti piacfelügyeleti hatóságot sorolja fel a bizottság honlapja. Ez azt jelenti, hogy a műszaki szolgálaton túl amelyet nyújtanak. Van egy felügyeleti hatósági szerepkörük is? Ez hiba. Hiba. Egyáltalán nem vagyunk felügyeleti hatóság, nincs ilyen szerepünk Franciaországban. That's cleared. Um, my other... Akkor rendeződött. Másik kérdésem. Azt kérdez rá, mire képesek, vagy mire hajlandóak a részletesen leírt NEDC teszten túl mit vizsgálhatnának még. Például a francia hatóság azt kérné önöktől, hogy teszteljenek, vizsgálnak be egy gépkocsit különféle módokon, más módon, mint a standard NEDC teszt. Önök képesek lennének erre egyrészt, és hajlandók lennének egy ilyen megbízást elvállalni. a típusjóváhagyás esetében tesztelést ír elő a hatóság, akkor, amikor egy környezetvédelmi vagy biztonsági kockázat lehetősége áll fenn, hogyha további teszteket kérnek ebből a célból, akkor természetesen ezt meg is tudnánk tenni, illetve végre tudnánk hajtani. Ugyan pontosan ezt tettük a Royal Bizottság keretében. Yes, because... Igen, mert hát az egyik előző kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nem tudnák műszaki szolgálatként ezt megtenni, vagy nem tudták, mert versenyben vannak másokkal. Ám el, egy ilyen feladatot, egy ilyen tesztfeladatot el tudnának vállalni, hogyha valaki felkérni önöket. most a korábbi válaszomban már utaltam erre. Ez, ez ezt nem lehet elvégezni mindegyik típus jóváhagyás esetében. Tehát ami a tesztelési cikluson kívül van, ugye arra nem tudunk kitérni. Most természetesen egy másik hatóság ezt esetleg megtehetné, de akkor itt más körülményekről beszélünk, nem arról, ami benne van a rendeletben. Jó. A jövőbe nézve az egyik dolog, amivel itt birkózunk itt ebben a bizottságban, az az, hogy versenyben vannak egymással a műszaki szolgálatok, sőt, a, a típusú a hatóságok is. Önök szerint ez a verseny egészséges dolog? Vagy önök szerint el kéne kerülni ezt a versenyhelyzetet a jövőben? Nos, azt gondolom, hogy amit mindenképpen el kell kerülni, az a, a versenyképes, vagy a verseny, olyan versenyhelyzet, amely, amely a rendelet különböző értelmezhetőségéből adódik. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt megfelelően megfelelően el, és, és ne tegyünk lehetővé egy olyan versenyhelyzetet, amely káros. Jó, de azt is látjuk, vannak olyan tendenciák egyes tagállamokban, hogy mondjam csak ezt. Hát, hogy egyesek talán kicsit kevés, kevesebb szigorra törnek, vagy egy kicsit próbálják segíteni a nemzeti ipart bizonyos tesztek során. Nem azt mondom, hogy jogot sértenek, de vannak olyan kölcsönös érdekek, melyek alapján egyes autotípusok könnyebben átmennek talán a vizsgán. Önök szerint, nem csak Franciaországról beszélek itt, van egy ilyen európai, Olaszországban máshol is előfordulhat, le, érzik azt, hogy ilyesmi lehet, hogy van egyes tagállamokban a saját tapasztalatuk alapján? Pour la France. Csak Franciaországra tudok reagálni. Hogy máshol mi történik, azt nem, arra nem mondhatok semmit. Annyit garantálhatok, hogy Franciaországban elég szigorú a jogszabály értelmezése, és így a gyártók és a hatóságok között nincs ilyen jellegű összefogás. Most a, a többi más gyártóra, illetve más hatóságra nem mondhatok semmit. Konyos Nászín. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megköszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek, és válaszolok kérdéseinkre. Nekem is van néhány az írásos válaszaraikra reflektálva. Nyolc es számú kérdés adott válaszukban. Azt írják, hogy azok a kérdések, amelyek az elkerülő eszközök alkalmazását illetik, önök erről az Európai Bizottságot tudnánk, tudják tájékoztatni, ha van ilyen. Az európai jogszabályok további fejlesztésében ki volt a bizottság részéről jelen, amikor ő, ilyen, erről tárgyaltak, és pontosan milyen megfogalmazások hangzottak el? Nos, egy kis korrekcióval élnék, hogyha megengedik. Valóban nem jól értelmeztem itt a kérdés második részét. Itt arra reagáltam, hogy műszaki szolgálatként a metodológiára helyeztük a hangsúlyt, és itt a metodológiai útmutatóra utaltam a típus jóváhagyás keretében. És igen, a bizottság felé többször is jeleztük műszaki szolgáltatóként, hogy, hogy igen, szeretnénk olyan eljárást, amely, amely nem ad lehetőséget különböző értelmezésekre. Tehát nem a, nem a megfelelő kérdésre válaszoltam itt az írásos válaszomban. Konkrétnyi statuf komiszi Hogy kérdezem azért mégis meg konkrétan, kivel tárgyaltok a bizottság részéről, és körülbelül mikor volt ez a találkozó, amikor azt mondták, hogy önnek egy más eljárást választanak, mert úgy érzik, ez nem tökéletes. Nos, megint csak általános szinten válaszolhatok. Ahogy a Laurent Benoit is elmondta, a munka csoport mintegy 30 éve dolgozik ezen a területen, és ugye elmondtuk, hogy jobb lenne, jobban szeretnénk, hogyha egyértelműbbek lennének a szabályok. A 70-es évek óta foglalkozunk ezzel a rendelettel. Ez volt, akkor, akkor születtek meg az első kibocsátásra vonatkozó jogszabályok, tehát azóta foglalkozunk a jogszabályokkal, a rendeletekkel, és itt a munkacsoport keretében folyamatosan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Mindenkinek megvan a maga érdeke ebben az eljárásban. Mi, mi a típus jóváhagyásra vonatkozóan többször kimondtuk, hogy egyértelmű jogszabályokat szeretnénk, mint műszaki szolgáltató. Ugye az elmúlt 40 évben nem ugyanaz a, nem ugyanaz a bizottság, de többször is jeleztük, hogy igen, ezt szeretnénk, tehát műszaki szolgáltatóként, műszaki tesztelőként kértük a jogszabályok egységes értelmezését. Köszönöm. Következő kérdésem a 9-es válaszokat illeti ott arról írnak, mennyire nehéz meghatározni a normál használatát a gépkocsinak. Ön milyen meghatározást javasolna? Très bonne question. Nagyon jó kérdés. Nos, ez bonyolult. Mert követtük az RDE jogszabály fejleményeit, és annyit garantálhatok, hogy órákat, órákat töltöttünk azzal, hogy próbáljuk definiálni a, a határértéket, tehát azokat a körülményeket, amelyek már határértéket képviselnek, tehát hogy mi a normális használat, hogy ez hogyan hogyan érvényesül északon, délen, keleten, nyugaton, itt különböző hőmérséklettel kell számolnunk, különböző használati formákat, tehát egyáltalán nem egyszerű, egyáltalán nem könnyű definiálni a normális használatot. Ugye nincs erre vonatkozóan megfelelő definíció az RDE keretén belül sem, pedig most ez a keret számunkra, de hát a válaszom az, hogy hát ez nem egy egyszerű kérdés. Eckhout kollega, köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy eljöttek. Én is a normális felhasználás kérdésével folytatnám, mert tízes válaszukban azt mondják, hogy a nem normális használat eh, hiánya a szabályozásnak az, hogy nem határozza meg a normál felhasználást. Valakit valaha értestettek erről a problémáról? Ugye itt problémáként beszélnek róla, ám a jogszabály évtizedek óta változatlan. Biztos valakinek szóltak már korábban is erről a gondról. En fait, euh, on pas vraiment... Igazándiból nem tanulmányoztuk pontosan ezt a részét a szabályozásnak azért, mert hát az igaz, hogy az e- utóbbi években számít ez az RDE, tehát a valós vezetési körülmények esetében Asszonyom, nem azt kérdeztem, hogy tanulmányozták-e, vagy azt kérdeztem, hogy észrevettétek-e, észrevették-e, hogy ez világos volt -e. Igen, igen, el fogok ide jutni, uram. Egészen mostanáig a laborok, illetve hát a, kibocsátások, a típusjóváhagyások eddig a laboratóriumban bonyolultak. A laboratóriumban ugye a valós vezetési körülmények nem kerülnek vizsgálatra, tehát most jön ugye a másik, az RDL-vel, a valós vezetési körülmények esete is megjelent, tehát egész eddig erre nem volt szükség, pont ezt akartam mondani a képviselő kijelentése. Ez egy nagyon érdekes megjegyzés, asszonyom, mert amennyire mi tudjuk, a gépjárműveknek eh, be kell, be kell felelni a szabályozásnak, és az 5.1-es cikk az pont ott van, eh, pont felsorolja a kibocsátási határértékeket a valós használatban. Tehát ön is meghatározta ezt a laboratóriumon kívül. Tehát egy gépjárművet hogyan lehet típusjóváhagyásra engedni, a törvény megfogalmaz, hogy a jogszabály, hogy be kell tartani egy határértéket. És az is, hogy tilos ezeket a kiiktató berendezéseket, szoftvereket alkalmazni, mert a gépjárműnek meg kell felelni a határértékeknek. És ön azt mondta, hogy hogy önöket soha nem kérték arra, hogy ezeket az ügyeket megvizsgálják és azt mondta, hogy hát igen, a vizsgálat is nehéz lenne, mert nincs erre vonatkozóan szabály. Na de hát hogyan lehetnének szabály, részletes szabályok arra vonatkozóan, hogy egy ilyen kiiktató berendezést, ennek a meglétét vizsgálják, hát ez teljesen más lehet minden autóban. Tehát nem azt kellene inkább megtenni, hogy ha valami nem stimmel, akkor önök vizsgálódnak? Válasz még egyszer, hogyha valami abnormális, tehát ez akkor nyilván meg kell keresni, tehát ha van egy ilyen kiiktató berendezés, ha, ha most ma a szabályokat alkalmazzuk, tehát egy, mit tudom én, 34 fokig, akkor ezt a, ezt a hőmérsékleti ablakot tartjuk be, tehát akkor a probléma a szabályozással van, ami az erdélye használata előtt volt. Tehát, hogy 20 és 30 között volt. Tehát, hogyha nem kérik tőlünk azt, hogy nézzük meg, hogy 20 alatt és 30-on túl mi történik, akkor hogyan tudnánk detektálni, hogy esetlegesen problémák merülhetnek fel. Én azt értem, hogy amikor az NEDC vizsgálatokat végrehajtották a típus jóváhagyásban, akkor ezt nem tudták megnézni. De hát egy olyan világban élnek, ahol rengeteg információ kering, és esetleg kaphatnak olyan tippeket, hogy jaj, hát figyeljenek csak ide, ez a Renault, ez nem igazán teljesít jól, amikor a hőmérséklet ablakon kívül van ez az információ elérhető. Miért nem gondolták arra, hogy na hát nézzük már meg ezen a hőmérsékleti ablakon kívül is ezeket az autókat, mert meg kell, hogy feleljenek a határértékeknek, nem csak a típusú vagyás miatt, hanem a légszennyezési határértékek miatt. Válasz, uram, pontosan igaza van, és pontosan ez történik ma Franciaországban. A kibocsátások, amelyek nem felelnek meg, 35 fölött és 17 alatt, fok alatt, pontosan ez zajlik, hogy igyekeznek kiigazítani ezt a hőmérsékleti ablakot, mert túlságosan szűk volt. Képviselő, igen, hát ez akkor pont el is vezet a francia vizsgálóbizottság munkájához, ugye 86 modellt vizsgáltak. Igen. Nos, volt néhány, sőt, több, több kritika is, hogy a, a Renault esetében bizonyos források azt mondták, hogy, a, hogy bizonyos szavakat vagy bizonyos megfogalmazást kivettek a végső jelentésből, tehát hogy milyen szoftver volt a Renault Capture-ben, tehát meg tudja erősíteni, hogy szabálytalanságokat találtak ebben az esetben, amelyek arra utaltak, hogy ilyen NOx csapda lenne jelen. Én nem értem pontosan, hogy értem a kérdését. A Financial Times-ban szerepelt ez a cikk, utal rá a képviselő, ön biztos látta ezt a cikket. Igen, akkor ez egy kalibrálási probléma? A francia vizsgálatról szólt ez a cikk a Financial Times-ban, és arról írtak, hogy a jelentésből, a végső jelentésből a fájdalmas következtetéseket kivették, a Környezetvédelmi Minisztérium kapta ezt az anyagot, ugye, és aztán valaki ugye azt mondta, hogy ó, hát a, ebben a Renault típusban azért kiderült, hogy szoftvert használtak, szoftveres úton próbáltak trükközni, de hát hogyha erre fény derült, akkor erre az önök mérései alapján derült fény. Ezt meg tudja erősíteni? Nem. Mi semmifajta e, ilyen szoftveres méréseket nem végeztünk, ez egy másik cég, amely a szoftverekkel foglalkozik. Képviselő, igen, én azt értem, de hát hogyha önök a méréseik során elég furcsa viselkedést tapasztalnak a gépjármű esetében, akkor, ami csak szoftver okozhat, ez akkor kiderül az önök tesztjéből. Válasz. Én megint csak ismételni tudom, hogy mi kísérleti laboratórium vagyunk, mi pontosan azokat a kísérleteket hajtjuk végre, amelyekre mi utasítást kapunk. Tehát semmi más feladatunk nincsen és hatáskörünk nincsen. Az a bizottság, amely a vizsgálatokat végzi Franciaországban, amelyet létrehoztak, pontosan ezt végzi, hogy az összes anomáliát feltárja azokkal az autókkal kapcsolatban, amelyek bekerültek a e, francia piacra. De az annak a szakbizottságnak a, a munkája, az ő munkájuknak egy másik része, hogy föltegyék a kérdéseket a hatóságoknak. De mi, mi pusztán ennyit tudunk megtenni, ennyit teszünk meg, hogy a laboratóriumban a kísérleteket elvégezzük, és pont itt megáll a munkánk. Köszönöm, Gröstet asszony! Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony! elég világosan válaszolt a feltett kérdésekre. Én egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék önnek feltenni. Mikor lettek tisztában azzal, hogy nagy különbség van a laboratóriumi kibocsátási értékek között és a valós vezetési körülmények között, tapasztalt kibocsátások között? Mikor? Válasz, hát ahogy mindenki, tehát amikor ugye megjelentek bizonyos cikkek, amelyek ezt leírták, tehát hogy a hordozható mérőrendszerrel, a PEM-mel kiderítették, hogy nem ugyanaz az eredmény, mint a laboratóriumban. Tehát amikor ezeket a tanulmányokat közzétették. Kérdés. Tehát akkor az azt jelenti, hogy önöknek semmifajta információja nem volt, vagy jelzése nem volt arra vonatkozóan, hogy ez azért nem stimmel, és a, ha a gyártók önöknek javaslatait, te, javaslatokat tesznek, akkor önöknek megvan a szükséges függetlensége, az elegendő függetlensége? Hogyan tudják biztosítani a függetlenségüket az autógyártókkal szemben akkor? Válasz. Nos, hát nagyon sok kérdés van itt egyben. Azt hiszem talán most már senkinek sem titok, tehát ez nyílt titok, hogy a, a rendelet, tehát mondom még egyszer, a, a WLTP előtt egyfajta optimizációs rendszer működött. Ez azt jelentette, hogy voltak, volt tolerancia a rendszerben, lehetett választani, hogy mi, mi az, ami működik, mivel van jobb eredmény, de ez a fajta optimalizáció, ez legális volt egészen eddig a VLTP-ben, tehát ezt használták, és mindenki tudta. Nyomásgyakorlás a, a gépjármű gyártók részéről nem volt a tekintetben, hogy most akkor milyen fajta optimalizációt használjunk, vagy a gyártónak kedvező módszert használjuk. Tehát nem, nem gyakoroltak ilyen nyomást a gyártók eddig. Nyilván a gépjárműgyártók fizetnek bennünket, de ez nem akadályozza meg azt, hogy az integritásunkat és a függetlenségünket megőrizzük. Ezt mondom még egyszer, 50 éve vagyunk a szakmában, hogyha nem lettünk volna függetlenek, és nem lenne meg az integritásunk, akkor nem tartanánk itt, tehát akkor már rég veszítettünk volna. Kérdés. Én, én, én biztosítom asszonyt arról, hogy én nem gyanakszom, csak tudni szerettem volna, hogy milyenek ezek a kapcsolatok, hogy, hogy, hogy milyen kapcsolatban vannak a gyártókkal. A jövőre vonatkozóan, ha jól tudom, ugye, hogy azért egy-két módosítást végre kellett hajtani, hogy az RDE teszteket el tudják majd végezni. Úgyhogy akkor kérdezem, hogy pénzügyi befektetés szempontjából mi ennek a, a következménye, mi, mit kell most önöknek végrehajtania? Kérdezem, hogy az elnök asszony, Grösztet asszonytól, hogy a két időkeretét egyben kívánja most felhasználni? Nem? Jó, akkor válaszol a szakértő. Nos, igen, befektetést igényel az, hogy a következő ciklushoz hozzáigazítsuk a rendszereinket a laboratóriumban. Már, most, már eleve be kellett fektetni, nem elhanyagolhatóan, és az Erdély esetében is ez lesz, tehát a, a gépjármű kipufogója mögé a mérőberendezést, amit teszünk, azt is át kell alakítani, és ez azért nagy összegeket jelent. A PEMS felhasználása is, mert azért nem evidens feltétlenül ez, azért elég friss ez a technológia még, és szükség van arra, hogy az intézkedések elég robusztusak legyenek. Mert ez ugye annak a feltétele, hogy aztán uh, utána megfelelő módon lehessen használni, alkalmazni a PEMS-t. És ez azért nem, sok, nem kevés időt vett egénybe. A PEMS az egy teljesen új technológia, teszi hozzá az úriember, és ma még nem tartunk ott, hogy teljes mértékben, százszerzékben bízhatnánk benne. A bizottsággal együtt dolgozunk, a jogszabály kialakításában, tehát ez most még egy formálódó javaslat. Ha befektetésekről beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy az összes labor, tehát mindenütt alkalmazkodni kell, a ventilátorok, a berendezések, a stb. Minden, mindent hozzá kell igazítani az új rendeletekhez, ahhoz, hogy milyen körülmények vannak a valós vezetésben, és ez befektetést igényel és hát műszaki szolgálat vagyunk, még egyszer, ez, ez a definíció, a, már még szerencse, mert itt vannak a szakértők, tehát nyilván megbízható laboratóriumokra és szakértőkre van szükség, intelligens módon kell tehát a szabályozást elvégezni. Következő kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem az az, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak önök a gépjárműgyártóknak, vagy pedig harmadik beszállítóknak, beszállítófeleknek? A típus jóváhagyáson A kívül? Igen, mondja a képviselő. Nos, a jóváhagyáson kívül a, a kísérletekre gondol, a tesztelésre gondol? Általánosságban mondja a képviselő. Nos, akkor hangzik a válasz, amit a laboratóriumban el tudunk végezni, ilyen, ilyen teszteket el tudunk végezni. A rendeletnek van egy olyan része, amely a, a teljes gépjárműágazatra vonatkozik, és ezután a gyártók és egyebek saját maguk számára végeznek teszteket, a, az ügyfelek kényelmét célzandóan és egyebeket célzandóan, tehát más teszteket is lehet végezni, gépjármű típusokra vonatkozóan, ezek lehetnek kamionok, személygépjárműek, biciklik, bármi, nagyon sokféle dologról van szó, és a hitelesítésben is, tehát a a menedzsment rendszerek hitelesítésében is dolgozunk, ezek teljesen más dolgok, amit mondtam az elején, hogy elég széles a, a paletta, elég sok mindent teszünk, mert a tip, végzünk, mert a típus jóváhagyás az nagyon sok, attól függetlenül 20%-át adja a bevételünknek. Köszönöm, mondja a képviselő. Követtem az utolsó kérdés logikáját, amit kollégám tett fel. Tehát anélkül, hogy én most bármit ilyen gyanút fogalmaznék meg, vagy gyanút vetnék fel önökkel kapcsolatban, az önök professzionalitásával kapcsolatban, vagy más nemzeti intézmények működésével kapcsolatban. Azért kérem, hogy mégis őszintén válaszoljon nekem. Nem tűnik önnek olyannak ez az ügy, a, amely esetén fel kellene lépni, tehát az ellenőrzöttek és az ellenőrzők érdekei itt, tehát nem, nem, nem, ön nem gondolja, hogy azért itt van egyfajta összeférhetetlenség, hogy az ellenőrzöttek és az ellenőrzők ilyen kapcsolatban vannak egymással? Aujourd'hui, quand même, le, le gros de la crise. Ma, hát hogy ezt a, a válságot így megéljük, a, és a rendszer hitelességébe vetett bizalom de meg az inkább a, a szabályozást érinti, a gépjárművek valós körülmények között történő felhasználására vonatkozik ugye a szabályozás, inkább, inkább a szabályozásba vetett bizalommal van itt probléma, nem pedig azzal kapcsolatban, amit ön mond. Következő kérdés. Sorry, Mr. Schulz. Schulz úr. Ja, vielen Dank für Ihr... Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Néhány kérdésem is volna. Referencialistájukban azt látom, hogy a dél-koreai hatóságok a Nissan Qashqai-nál találtak egy kikapcsoló rendszert. Önök a Nissan ügyfelüknél a tesztek során találtak hasonló dolgokat?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 műszaki szolgálat ebben a jogi formában? Jól látom? Jól tudom? Ah, igen, igen. Ez egy francia különlegesség. 45 óta van így. Akkor mi, miért van ez? Németországban, az én hazámban igen nagy számú műszaki szolgálat működik, amelyek egymással versenyeznek. Önöknál a francia állam esetleg részes, tulajdon részes? Hogy ilyen egyedülálló helyzetük van? Nem, egyáltalán nem. Nincs itt kapcsolat. A bizalomra épül a kapcsolat, amelyet meg kell újítani napról napra. Itt az utak szakértelmére, szaktudására támog, támog, támaszkodunk. Szerintem több modell lehetséges. Itt igazából a hatóságoknak kellene föltenni ezt a kérdést. Jó lenne, hogyha ők egy kicsit beszélnének egymással, konzultálnának, és eldöntenék, hogy melyik modellt kell választaniuk majd a jövőben, illetve melyik lenne a kínálat, kívánatos. Legalábbis különös azért ez. Ha megengedik, Persze, legyen a szerencséjük ez, hogy nincs versenytársuk, biztos jó helyzet. Utolsó kérdésem, meglátás. Köszönöm. Egy apró megjegyzéssel élnék, történelmileg. Maga a műszaki ellenőrzés, a műszaki vizsga kapcsolódott a különböző, különböző államhoz, a különböző országokhoz, tehát a német ország, Németországban például a gyártók számának közel sincs a franciaországi gyártók számához, tehát ezt jól látjuk. Lassender. Gracias, presidenta. Sí, quería Ajala Szender asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az Iveco és más teherautógyártók is ügyfeleik között vannak az a kérdésem, hogy van-e olyan felszerelésük, technikai berendezésük, amely ellenőrzik, hetik, hogy az európai jogszabályától tiltott DeFi device-ok -ok nem, nem kerülnek-e kikszerelésre, mivel a teherautó a laboratóriumba megy? Illetve vannak egyáltalán ilyenek a teherautókban? Azt is mondta, hogy nagyon nehéz ö, megtalálni ezeket az eszközöket és a múltban a különféle szoftver algoritmusok a gépkocsikban nehezen voltak fel vizsgálhatók. Vajon egyes gépjárműekben egyáltalán felfedhető a laborban, hogy kibe kapcsol a DeFi device? Elnézést, sajnos nem igazán értettem a kérdést. A kamionokra, vagy pedig a könnyű gépjárművekre vonatkozik? A teherautókra, hiszen, hiszen tehergépkocsikat is vizsgálnak. Tehát azon csodálkozom, hogy vagy azt kérdezem, hogy vajon, hogyha a könnyű gépjárműveket vizsgálják, van-e a nehéz gépeműveknél is? Egyetem vizsgálhatóak ezek teherautóknál? Le matériel pour faire les essais euh, sur... A kamionokra vonatkozóan megvan, megvan az erre vonatkozó berendezésünk, tehát tesztelési lehetőségünk, de ez a könnyű gépjárműk esetében nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben, tehát a könnyű gépjárművek esetében meg lehetne próbálni, hogy ugyanazt a tesztet elvégezzük különböző, ö, különböző hőmérsékleten, tehát 40 fokon, 0 fokon, 2 fokon és így tovább, de ahogyan mondtam, ezt a mai napon, tehát jelenleg nem végezzük. Ron Benoit, igen, én is kiegészíteném ezt a kérdést. A kamionok és a buszok esetében inkább az önkormányzatok teszik föl az erre vonatkozó kérdéseket, tehát ők gondolkoznak el azon, hogy melyik a jó technológia, és ott igazából a tesztelés nem feltétlenül a rendelet keretében történik, tehát ők, ők próbálják ők kérik tőlük, hogy nézzük meg, hogy milyen eredményeket produkálnak ezek a gépjárművek normális, idézőjelben, tehát normális körülmények között most meg lehetne nézni, hogy hogyan lehet a szaktudásunkat az ügyfeleink szolgáltába állítani. No, eljárt a három perc, lépjünk tovább. C'est pas selon des... Non, non, c'est pas selon les questions. Si tu veux, tu peux interromper... Euh... Interrompre, je m'excuse. <laughs>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 Rendben, a kérdésem arra vonatkozok, vonatkozik, hogy ugye elismerik az USA fellépését ezen a területen. Lehetne-e ugyanazt a tesztelést elvégezni a könnyű gépjárművek esetében? Euh, la question est pour les États-Unis most az Egyesült Államokra vonatkozik a kérdés? Les États-Unis, c'est uniquement euh, une... Ott csak a berendezésekről van szó. Gondolok itt a fényszóróról, a, a biztonsági a biztonsági övről, és így tovább, tehát nem a kibocsátás, kibocsátásra kapcsolatos berendezésekről. Be... Köszönöm szépen, azt, hogy igyekszem rövidre fogni. Köszönöm mindenki a válaszokat, meg azt, hogy hogy eljöttek ma. Mint tudják, most viták folynak arról, hogy vajon betiltsák-e vagy sem a laboratóriumi teszteket a gyártó székhelyén, vagy létesítményén. Egyes tagállamok ezt akarják. Önök szerint ez jó gondolat-e? És ha nem, akkor hogyan tudjuk biztosítani a független tesztelést a gyártó létesítményein belül? És talán kommentálnák, hogy mo- hogy fest a helyzet, ma ugye a legtöbb ugye a tesztelések többségét ma a gyártó székhelyén csinálják -e, vagy pedig a műszaki szolgálat létesítményében? Most annyit mondhatunk, hogy az elmúlt évtized során megváltoztattuk a típus jóváhagyási eljárást. 30-40-50 évvel ezelőtt a teszteket 100%-ban a saját laboratóriumokban végeztük. Aztán szépen lassan megfordult a tendencia, mára a tesztek nagy része a gyártónál történik. Ez azt jelenti, hogy a gyártók installációiban végezzük a teszteket, de mi végezzük a teszteket, tehát nem arról van szó, hogy ők elvégzik, és mi csak az eredményt, eredményt kapjuk meg ami, ami a gépjárművek összeállítását, illetve előkészítését illeti, ebben nem veszünk részt. Hiszen akkor folyamatosan a gyártónál kellene lennünk. De amikor a gyártónál történik a tesztelés, akkor először is eh, megvizsgáljuk az összes tesztelő berendezést, megnézzük, hogy ez megfelele a követelményeknek, a rendeletnek, és mivel nálunk is megvannak ezek a berendezések, ezért látjuk, hogy hogy az ott lévő berendezések, illetve a szaktudás rendelkezésre áll-e. Merci, Madame Krostet. Krostet asszony, igen, köszönöm szépen. Az előbb azt mondta, hogy szeretnének európai ellenőrzési hatóságot gondolja-e, hogy a különböző tagállamokban esetleg eltérés van abban, hogy könnyebben megadják a típusjóváhagyást, avagy sem, illetve mi a helyzet a jó gyakorlat megosztásával? Válasz? Igen. Itt igennel válaszolnék az első kérdésre, erre nem is lehet nemet mondani, hiszen láttuk, hogy az országok között nagy eltérés mutatkozik a típusjóváhagyásban. Ami pedig a jó gyakorlatot illeti, ahogy mondtam, foglalkozunk a rendelet fejlődésével, evolúciójával, és itt megvannak a nemzetközi partnereink, tehát a német, a holland és így tovább. És valóban megpróbálunk egy közös álláspontra helyezkedni. Elmondjuk, hogy szerintünk így vagy úgy kellene a teszteket elvégezni. Tehát valóban célunk az, hogy a lehető legjobb típusjóváhagyási eljárás siker, tudjuk kialakítani. Ismét egy kérdés, köszönöm. Milyen gépjárműveket tesztelnek? ki tudja mondani azt, hogy nem volt olyan gyanújuk, hogy az ellenőrzést megelőzően úgymond optimalizálták ezeket a gépjárműveket? Válasz? Még akkor is, hogyha voltak kétségeink, akkor is itt egy konkrét gépjárművet vizsgáltunk, amelynek megnéztük a különböző specifikumait, illetve ellenőriztük a tesztelés során. Ami a legfontosabb, az a, ter, az a gyártás. A gyártás, hiszen itt az a kérdés, hogy, hogy azt kellene ellenőrizni, amit gyártanak, hogy milyen gépjárműveket gyártanak egy-egy típus jóváhagyást követően. azt végig kellene követni, meg kellene nézni, hogy az, amit eladtak a típusjóváhagyás során nekünk, valóban az lesz a gépjármű, amelyet sorozatgyártásban gyártanak. Oui, euh, merci. Alors... Igen, köszönöm. Én nekem is önhöz van kérdésem. Rendben, rendben, túl, túlélek. Sietni fogok, gyorsan fogom feltenni. Először is azt jelezte, hogy a, a Royal Bizottság vizsgálatára ö, reagáltak, ugye tehát azt jelezte, hogy a PEMS rendszert használták. Mennyi ideje létezik ez a PEMS rendszer? Mikrofon nélkül mondja a szakértő a választ, a tolmácsok nem hallják. Ouais, parce qu'en fait, euh... Igen, amikor elkezdtük ugye az RDR rendeletet alkalmazni, tehát amikor ez beindult, akkor ugye a PEMS rendszer működött, az 2011-ben volt, de én nem mondom, hogy ez akkor már így készült, inkább ilyen fajta prototípus volt, és a módszer, illetve maga a berendezés folyamatosan javult, illetve hát javították, ahogy mondta a kollégám, amikor a teszteket elvégeztük a Royal Bizottságnak, nem rejtettük ezt el, nem titkoltuk ezt el. És akkor volt ez az első alkalom, hogy hivatalosan ezt felhasználták? Igen, igen, mondja a hölgy, tehát a hivatalos tesztek voltak ezek előtte. Korábban használták már arra, hogy a módszert kifejleszik, mert részt vettünk a módszernek a kidolgozásában, a módszertan kidolgozásában, de hivatalosan ennek a bizottságnak a munkája során alkalmaztuk. Rendben. Ön gyakran utalt a válaszokban arra, hogy ugye teljesen a, a szabályt követik, hogy ezt kell követniük az előírást, és egyetértünk, a, nyilván a szennyező anyagok kibocsátásával foglalkozik ez a szabályozás, tehát ugye megvannak a határértékek, megvan a, a nitrogénoxidra vonatkozó adat, tehát a gépjárműek biztonsága érdekében vannak ezek a rendelkezések. Például egy fékrendszer esetében is ugye megvannak a szabályok. Gondolom, ha a típus jóváhagyás lebonyolódik, akkor ezt is ellenőrizni kell. Tehát ugyanilyen biztonsági normák esetében akkor ugyanígy vannak ilyen tényezők a, a konformitásra vonatkozóan, megfelelésre vonatkozóan, vagy abszolút pontosan be kell tartani a, az előírást. Azt szeretném tudni, hogy ez csak a szennyezőanyagok esetében vagyunk ilyen helyzetben, hogy, hogy akár engedélyezik azt, hogy a rögzített normát kétszeresen túllépő esetben is megadják az engedélyt, vagy másutt is volt már ilyen példa, például a fékek esetében. Válasz. Hát nagyon bonyolult válaszolni ennyire rövid idő alatt a kérdésre, de hát nyilvánvaló, hogy, hogy ezt nem lehet a biztonság és a környezetvédelmet ezt nem lehet szétválasztani, hát nyilván a gyártóknak ideje, időre van szüksége arra, hogy a rendelkezés előírásaihoz igazodjanak, ezt betartsák, és bizonyos évek kig az átmeneti időszakban a, mondjuk a kibocsátás akár a duplája is lehet, és én azt akartam tudni, megtudni öntől, hogy ugyanilyen rugalmasságot alkalmaznak-e, például a biztonsági esetben, a normák esetében mondjuk a fékrendszernél. Válasz. Hát talán a biztonság tekintetében talán az Euro NCAP előírás lehetne említeni, ami a rendeleten túlmegy. Ma a biztonsági előírások közül minden gyártó megfelel ennek, ez az a, az, az ismert, jól ismert csillag, és a, tehát e, e, gyakorlatilag ez, ez, ez a, a szabályozás. De hogy válaszoljak, nem létezik ugyanaz a biztonság terén, mint ami a szennyezőanyagok terén, mint a PEMS, tehát a koeficiensek fokozatosan csökkennek, mert a technológia alkalmazkodik, tehát ugyanez nem létezik a biztonsági előírások terén a technológia esetében. Köszönöm, következő kérdés. Köszönöm szépen, hölgyem, uram. Köszönöm, hogy eljöttek, és válaszolnak a kérdéseinkre. Én szeretném még egyszer kitérni a manipuláció kérdésére, a szoftver manipuláció kérdésére. Benová úr azt mondta, hogy sajnos a területen ö, belátható, hogy a csalók előre, előre nincs előrelépés, 360 mérnök dolgozik a szolgálatnál. Most a 360 mérnökből hányan bírnak szoftver szaktudással, szakismerettel? Euh, très peu, puisque aujourd'hui... Nagyon kevesen. Azért, mert ma hát nyilvánvalóan ez nem egy olyan területe a szabályozásnak, ahol a műszaki szolgálatoktól kérik, hogy be tudjanak avatkozni, és erre legyenek felkészülve. Tehát nincsen ezek, nem teremtettek meg ezek a az intézmények ezzel kapcsolatban kapacitást. De ez a híres neves ugye Royal Bizottság, amiről beszélünk, kapcsolatban egy másik laboratóriummal, a WIF-ben, amely konkrétan pontosan ilyen logisztikai jellegű dolgokat vizsgált, mert ők erre szakosodtak. Hogyha megváltozik a szabályozás mondjuk egy napon, és inkább e felé, inkább a szoftverek felé hajlik, és ennek a vizsgálata felé ez szerepel majd benne, akkor erre is fel kell készülni, mert ez egy nagyon bonyolult terület, és a különböző országokban ugye működnek ezek a bizottságok megpróbálják kideríteni, hogy a szoftvereket át lehetette alakítani, így lehetette trükközni, vagy sem. De hát amit én tudok, legalábbis eddig még nem volt erre olyan példa, hogy, hogy ez teljesen százszerzékben bebizonyíthatóan így volt, mert nincs ilyen kapacitás. Köszönöm a választ. Azt értem, hogy nincsenek szoftver szakértőjük, ám nyilván fel kell készülni a jövőre. Második kérdésem. A mobil mérési állomások, a PEMSZEK aspektusát illetően. Itt a szakbizottságban több szakértőt hallottunk, őre is elmondták, hogy 10-20 százalékos a hiba határ, a, a mérési hiba, azt mondták, hogy messze van a százszerzalektől a pontosság. Hogy látják a mérési pontosságban a fejlesztési lehetőségeket? Van-e megbízható mobil infrastruktúra a kibocsátások mérésére? Milyen időhorizontban látják e fejlesztés lehetőségét? Két dolog van. Az egyik a szabályozásnak a, a gyenge pontjai, hogy ez még nem elég erős, illetve hogy hiányoznak a megfelelő tímek. Amit el tudunk mondani, az az, hogy gyakran előfordult az, hogy vizsgálatot kellett végezni, tehát egy kísérletet, egy tesztet, de újra el kellett végezni, mert a pemmel magával volt műszaki probléma. Tehát magában a berendezésnek volt problémája. Ha eljutunk odaig, hogy ezek a berendezések jól működnek, és biztosíthatom erről, ez elhangzott a bizottságban is, kb. ugye 20%-os tolerancia volt, és ez a, vonatkozik a PEMS berendezésekre, ma 20%, hogy ezzel lehet javítani, vagy se, hát azt nem tudom, de hát hogyha elképzelik ezt a kis dobozt, ezt a kis műszert, hát soha nem fogunk eljutni olyan szintre, mint egy laboratóriumban, ahol hiperprecíz berendezések vannak, de most már egy olyan másfél éve azt látjuk, hogy hatalmas javulás következett be, de még folytatni kell a munkát. Megköszönöm, és az utolsó kérdést Eckhout úr teszi fel. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdésem volna csak talán, ami egy kicsit... Hát nem értem már tulajdonképpen. Az ugye világos, hogy a típusjóba hagyás, hogy van megszervezve, van egy hatóság, amely önt felkéri, mint szolg... műszaki szolgáltató, hogy végje el a méréseket, e tesztek nagyon részletesen leírva, megvannak, önök megcsinálják a teszteket, ha rendben van, jóval hagyták, és mehet az autó az utcára. Ám a típusjóvágyasi hatóságot is meg kell nézze, hogy a gépkocsik megfelelnek-e a normális használatban, ugye a jogszabály 5.1-es cikke szerint a légminőség, levegőminőségben, tehát a normális használatban bizonyos limitek alatt kell maradjon a kibocsátás. A defeat device-ok -ok tiltva vannak. Végül is ki a felelős azért, hogy a jogszabálynak ez a része ellenőrözve legyen azt, hogy az autó az utcán megfeleljen a jogszabály etételének. Ezért ki a felelős voltak éppen? Donc, euh... Nos, ugye azt mondtuk, hogy a, a típusjóváhagyással foglalkozunk, illetve a konformitással a gyártás során, illetve megnézzük, hogy mi történik a szolgálat közben, ugye a rendeletnek megfelelően. Aztán ami a normális használatot illeti, itt még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy ezt a típus jóváhagyás során ugye nem fejtettük ki, itt fölmerül annak a kérdése, hogy hogyan alakítjuk tovább az erdélyet. Meg kell nézni, hogy, hogy a valós közúti használat során mi történik, illetve mit jelent a normális használat valóban eddig a normális használatban, tehát a normal use keretében még nem végeztünk teszteket. Ezt értem, és azt mondja, hogy nem része ez a típus jóváhagyásnak, nekem is eddig nem az volt, és azt is tudjuk, hogy a jogszabályalkotó többet kell tegyen, mint a típus jóváhagyásra gondoskodjon, hiszen úgy tűnik, hogy ha mi az autó az utcán van, már senki sem felelős érte. Hát nem ez a helyzet, hiszen a szabályok feketén-fehéren azt mondják, hogy tilosak a DeFi device -ok. Ki felelős azért, hogy jogszabálynak ez a, ez a tétele betartása kerüljön? A hatóságok, az illetékes hatóságok, amik a jó típus jóváhagyással foglalkoznak. Kérdés, tehát a Nemzeti Típus Jóváhagyási Hatóság? Itt van most egy ö, képviselője ilyennek, megkérdeztük, hogy csinálják a munkájukat. És persze a piac felügyeleti hatóságok is ide tartoznak. Ezzel el is jutottunk a meghallgatás végéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, hogy válaszoltak a, a kérdéseinkre elképzelhető, hogy írásban még benyújtunk majd kérdéseket, és a kollégákat pedig tájékoztatnám arra, hogy a október 17-e a határidő az EMISZ szakbizottság számára. És még egyszer köszönöm, hogy eljöttek.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 Okay, colleagues, let's, uh, let's proceed for the last hearing. Utolsó meghallgatásunk következik ebben a hosszú sorozatban, amely tegnap délután indult. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy holland vendégünket, André Reiners üdvözölhetjük, az RDV munkatársa, a holland gépjármű hatóság hívalatát. Megadom neki a szót, hogy bemutatkozzék, és aztán a képviselőtársaim feltesznek majd kérdéseket, mint tudja ez a menete. Köszönöm. Parliament, ladies and gentlemen, good afternoon. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. Amikor láttam a Volkswagen ügyre vonatkozó cikket 2015-ben, amikor kitört a botrány, akkor tudtam azt, hogy a média nem csak azzal foglalkozott, hogy a, a tesztek és a valós körülmények eltérő eredményeket mutatnak a fogyasztás, illetve a CO2 kibocsátás terén, hanem a légszennyezési kibocsátás terén is. Legsúlyosabb ezek közül ugye a NOx kibocsátás, a dízel gépjárművek esetében. Akkor azonban még nem lehetett látni azt, hogy mekkora hatást fog ez kifejteni az európai gépjárműiparra. Azt jobban meg lehetett becsülni, hogy ez milyen hatással lesz majd az Erdély második csomagjára, erre a rendeletre, amely akkor a végső fázisában járt, és akkor vártam a bizottsági javaslatot. De először is köszönettel tartozom az EMI szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosítottak számomra arról, hogy tájékoztathatom önöket a holland helyzetről, illetve az RDV-ről és a kibocsátási tesztelési eljárásról. André Reindersnek hívnak, és a kibocsátással foglalkozom főtanácsadóként Hollandiában az RDV hatóságnál. Röviden szeretném bemutatni az RDW-t, RDV-t. Ez egy hatóság, vagy ügynökség, amely az infrastruktúrális és környezetvédelmi minisztérium megbízásából, megbízásából dolgozik, mintegy 1400 munkavállalóval. A fő területünk a típusjóváhagyás, az alkatrészek, illetve a gépjárművekre vonatkozóan, illetve a gépjármű regisztrációja Hollandiában, az információszolgáltatás, általános szinten, illetve a dokumentumok kibocsátása, ide tartozik a gépjárművezetői engedély. Tehát nem csak típusjóváhagyási hatóság vagyunk, hanem ennél több. Az RDV több nemzetközi fórumban részt vesz, az ENSZ-ben, az Európai Unióban, ott, ahol a jogszabályokat előkészítik a gépjárművekre vonatkozóan, és együttműködünk a minisztériummal, az illetékes minisztériumokkal. Van egy központi főosztályunk, ami a gépjármű standardokkal foglalkozó fő, főosztály, és itt különböző gépjárműügyi kérdésekkel foglalkozunk. Én a kibocsátások szakértője vagyok, a delegáció vezetője az ENSZ-ben, az ECE kibocsátással és energiával foglalkozó munkacsoportjában, a GRPE-ben ami a gépjárművek szabályozásának harmonizációjával foglalkozik Genfben. Ezen kívül a CO2 kibocsátással is foglalkozom egy brüsszeli tevékenység keretében, illetve nemzeti technikai szakértőként dolgozom a Környezetvédelmi Minisztérium és Közlekedési, illetve Infrastruktúrális Minisztériumban. Jó pár munkacsoportban részt veszek, például a TCMV-ben, amely egy műszaki szakbizottság. Amikor megvizsgálja az ember a jelenlegi kibocsátási rendeletet, az Euró 5 és az Euró 6-os rendeletet, ezt ugye együttdöntésben, ez együttdöntésben született meg a parlament és a tanács jóvágyásával, Ez a 2000 hetes rendelet. Itt az alapvető definíciók születtek meg a kibocsátás területén, és a végrehajtási aktusok benne vannak a komitológiában elfogadott technikai specifikumokban. Itt a 692 per 2008-as végrehajtási rendeletről van szó. A műszaki szolgálat ellenőrzi azt, hogy megfelele egy gépjármű a típus jóváhagyás során a kibocsátási határértékeknek, illetve az NEC teszteknek, ami egy új vezetési, európai vezetési ciklus. Semmilyen más új tesztet nem használhat a műszaki szolgálat. Így próbálunk eleget tenni a követelményeknek. Ahogyan mindannyian tudjuk, ez a tesztelési ciklus mintegy 20 éves, és már egyáltalán nem képviseli a mai vezetési körülményeket. A CO2, illetve az üzemanyagfogyasztási méréseket 2017-ben ezt egy, ezeket egy új ciklus váltja majd föl, a WLTP a VLTP tehát egy új tesztelési ciklus, amelyet az ENSZ alakít ki, ennek a munkának a kezdete 2010, és mi az egész folyamatban részt vettünk, tehát annak a kialakításában, illetve az Euró 5-be való átültetésén is dolgoztunk. De szeretnék visszatérni a 2006-os esztendőre az Euró 5-6 alapvető követelményének kidolgozásokor az Európai Bizottság már előre jelezte azt, hogy az NDC e teszt nem lesz kielégítő mértékű, és nem tudja garantálni az alacsony szennyezőanyag kibocsátást, mint például a NOx kibocsátást. Tehát ezt, erre már számítani lehetett 2006-ban. A bizottság hordozható mérési rendszereket, rendszereken gondolkozott, tehát a PEMS rendszereken, illetve a közúti tesztelésen. A 14.3-as cikk komitológia keretében megbízást ad az Európai Bizottságnak egy ilyen jellegű jogszabály kialakítására. Hogyha megnézem az RDE kialakulását, akkor azt látjuk, hogy ez 2000, 2011-ben indult útjára, tehát mintegy négy és fél évvel megelőzte a Volkswagen botrányt. Én részt vettem személy szerint ebben a, az eljárásban. Nagyon fontosnak tartottam, hogy az RDE üléseken a holland vélemény érvényesüljön. Jó pár holland javaslatot benyújtottunk az eljárás során, és el is fogadták ezeket az RTE 1-es és 2-es csomagban, amelyet a TCMV fogadott el májusban, illetve októberben, 2015-ben. Azonban a második RDE csomag eredménye sajnos nem felelt meg a holland álláspontnak. Gondolok itt a végdátumra, a megvalósítás dátumára, amelyet egy évvel eltoltak, illetve a konformitási tényező, Itt magasabb érték szerepel a kompromisszumban 1,6 helyett 2,1. Ezért, a, ezért Hollandia ellene szavazott a kialakult eredménynek. De azt leszögeznénk, hogy nagyon örülünk annak, hogy van két új rendelet, az Erdélye rendelet, amely konkrétan foglalkozik az ES-szel, illetve a BS-szel. Mindannyian tudjuk, hogy az RDE csomag harmadik fázasáról nem sokára szavaznak a TCMV-ben, és itt is benyújtott Hollandia bizonyos javításokat. Az RDE jogszabály nagyon fontos részét képezi majd a negyedik RDE csomag, amely a típusjóváhegyesi eljárás keretében további RDE teszteket irányoz elő, amelyet a közúton végez független hatóság, ez pedig úgymond piacfelügyeleti kérdés is lehet. Jelenleg a tanácsi munkacsoport foglalkozik ezzel a kérdéssel az új piacfelügyeleti szabályozás keretében. Az RDW, az RDV részt vett a holland álláspont kialakításában. Itt nem én vagyok a szakértője a témának, csak tájékoztatást nyújthatok, méghozzá általános szinten. Hollandia támogatja a, javaslat, a javaslatot, és Örülünk annak, hogy javítani kívánják a típusjóváhagyási rendszert, illetve az ellenőrzés szintjét emelni kívánjuk. Lehet, hogy kritikusan fogalmazunk, illetve kritikusak vagyunk bizonyos megoldások esetében, és ezen esetekben szerintünk hatékonyabb és valóságszerűbb javításokat, javításokra tettünk javaslatot. A Volkswagen botrány után egy új valósággal kell számolnunk. Nemzeti parlamentünk is nagy érdeklődéssel figyeli ezt az ügyet. Parlamenti kérdések és indítványok születtek. Ezek alapján a holland álláspont valóban a típusjóváhagyás javítására összpontosít, az átláthatóságra, illetve a felügyelet szintjének emelésére. Zárásképpen Hadd szögezzem le, hogy az RDV továbbra is kulcs szerepet játszik majd a hatásos és erős jogszabályok kidolgozásában, kialakításában, és ugyanígy segítjük majd, illetve figyelemmel követjük az RDE alakulását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, megadom a szót rögtön jelentéstevőinknek, először Gelbrandi úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Reinders úrnak, hogy eljött, és hogy elmondta megint a nyilatkozatát. Kérdésem a, a másfél napja foglalkoztató kérdés körül forog, megint az egyes kérdés adott válaszában azt írja, hogy a szabályozásban nincs tesztleírás arról, hogyan lehet felfedni a tiltott diffi device -ok jelenlétét. Tehát ezért nem teszteltek erre. Hát ez a kör, amire, ami körül járok. A diffi device, hát per definíció nem, nem eh, található meg, hiszen rejtett. És, és ezért kell olyan teszt, amely, ha nincs olyan teszt, amely felfedni, akkor nem lehet megtalálni. Ilyen egyszerű dolog. Na most Meg az is tény, hogy évek óta tudjuk, hogy működnek a cycle beating és a device jelenségek, így vagy úgy. A TNO-val több kapcsolatunk volt, az egyik olyan szervezet Európában, amelyik már régóta beazonosította ezeket a gyakorlatokat, praktikákat. Kérdésem az, hogy milyen módon próbálta, próbálták önök a, a, a cycle beating és a device jelenségeket felfedni, hiszen ez része annak a törvényi felhatalmazásnak és feladatnak, amelyel a holland hatóság bír. Köszönöm szépen a kérdést. A DeFi device meghatározása nagyon nehéz, hiszen meghatározható, és továbbra is ugye ma is egy komoly feladat, ahogy korábban is az volt. A gyártó egyrészt nem szabad, hogy manipulációhoz folyamodjon, és ez az a tiltás, amit az alapvető irányelv is meghatároz és megkövetel. Ám nagyon nehéz, ahogy ön is elmondotta, olyan dolog után keresgélni, amit eleve manipuláltak. Hol keressük a vizsgálatot? hogyha a gyártó beépített a szoftverbe valamit, ami, amit annyira rejtett, hogy nehéz megtalálni, vagy lehetetlen megtalálni. Nagyon nehéz olyan dolgot keresni, amire nem tudjuk, hogy van-e és hol van. Ezért az Európai Bizottság az Euró 5-ös jogszabály indításakor jelezte és meghatározta, hogy egy más teszt módszertant kell követni, nem csak kizárólag az NDC és a laboratóriumi teszt, hanem a közúti teszt is be kell lépjen, és az RDE teszt fő célja éppen az volt, hogy a DeFi device-ok működését behatárolja és lehetetlen tegye. Igen, a jövőre vonatkozó ez rendben van, ám ez azt jelenti, hogy 2007-től megállapítás nyert, hogy defeat device és cycle beating jelenséget nem találták meg addig, amíg be nem lép a tényleges közúti ö, mérés. Hát ez tíz évet jelent, ami eltelt az alatt. Vajon a holland hatóság vajon nem vizsgálta el, hogy illegális eszközök vannak-e a motorban? Ne lehetne akár egy, úgy tesztelni a laboratóriumban mondjuk, nem 20 percig, hanem 30-40 percig futatják a motort. A KBA német hatóság mondta, hogy erre lehetőség lett volna, hogy nem foglalkoztak el azzal a saját körülben, hogy ilyen módon keresgéljenek. Hát éppen az utóbbi helyzet volt, hogy jól tudjuk, és a jelentésekből is kiderült már régebben, hogy különbség van a laboratóriumi tesztek eredménye és a közúton mért kibocsátási tered, eredmények között. Ez a PEMSZEK rendszerek alkalmazásával azonnal kiderült. 2010-ben, novemberében volt egy workshop ülés, itt Brüsszelben is, bemutatta azt a diszkrepanciát, ami a tesztek és a valóságos kibocsátások között fennállt, és akkor felmerült az is persze, hogy a, ez, erre foglalkozni kell a kibocsátási jogszabályoknak. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a technikai szolgálatok és a jóváhagyási hatóságok olyan teszteket hozzanak létre, amely ezt a különbség, erre reagálja a különbségre. A gyártók számára továbbra is tilos volt diffi device-ok -ok alkalmazása, tehát létezett egyfajta bizalom, komolyan mondom, hogy nem lehet való, nem lehet feltételezni, hogy a, a gyártók ilyen manipulációs helyzetet teremtenek. Hát ez a bizalom aztán megrendült, nem csak a Volkswagen részéről, hanem a Fiat és mások részéről is nyilvánvaló vált, hogy ez a bizalom nem volt megalapozott, és az elmúlt kilenc évben sokkal szigorúban kellett volna ellenőrizni. Ez kiderült azóta. Köszönöm. Igen. Nagyon nehéz egyes hatóságokat Európában úgy vizsgálódni, hogy esetlegességek után kutatnak. Európában van működik egy belső piac, és az intézmények együttműködnek, és a szakpolitika is, valamint a, a jóváhagyási hatóságok Hollandiában is jelezték a parlamenti szerveknek, hogy van egy különbség a laboratóriumi mérések meg a közúti mérések között, akkor ebben ez nem volt politikai napirenden. A CO2-re ugyan koncentrált a politika, de valahogy nem került, nem volt a politikai napirend homlok terében. Nem volt szükség, nem volt éreztek szükséget annak, hogy olyasmit keressünk, aminek létezéséről nem is biztosan tudunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött a szakbizottságba. Itt egy olyan komplex technikai témával kell szembenézzünk. Sajnos hollandul nem tudok, németül kell beszéljek, amit majd tolmácsolnak. Ugye nem csak a műszaki kérdéseket nehéz meghatározni, hanem a tagállamokban a hatásköröket. Mert hogy önöket, mint tanácsadót és szakértőt mutattak be. Hollandiában ön tisztviselőként eh, van beosztásban, vagy pedig független szakértőként és tanácsadóként, mert nem mindegy, hogy milyen minőségben válaszol itt most. Ja, én ben André Reinders. Ja. <laughs> Dat is... Először is uh, André Reinders vagyok. Ez a legfontosabb, az RDV-nél dolgozom, annak azon részlegénél, amely nek a felhatalmazása az, hogy a holland álláspontot képviselje azban a szakértői munkacsoportban, amely ö, ezzel foglalkozik, együttműködésben a minisztériummal, de a nemzetközi fórumon a holland álláspontot képviselem. Az RDV munkatársaként mi valóban felügyeleti és hatósági feladatot is elláttunk. Tehát tisztviselő vagyok soron, nem tudom, hogy a válaszom kielégítő-e. Das war die richtige Ez volt a megfelelő válasz. Gondoltam, hogy tisztviselő. Ám bíztam önben, mint szakértőben is, nem a szakértelmét kérdeztem meg. Tegnap, Holland, tegnap luxemburgi és olasz szakértőket hallgattunk meg, és a hőmérsékleti ablakok felhasználásáról beszéltek, a kikapcsolós rendszerekben, meg 22 perc után automatikusan bekapcsolnak a kipufogó működésében, és arról is beszéltek, hogy ez, ez önmagában legális is lehet. Tehát az európai szabályokat nagyon széttartóan értelmezik. Ön a hőmérsékleti ablakok témájában meg a lakapcsolási berendezések 22 perces beindulása tekintetében szerint ezek az európai jogszabályoknak megfelelő eljárások? Eh, Köszönöm a kérdését. Minden vizsgálat szerint, amelyet elvégeztek eddig, a Volkswagen ügy óta, Németország, Franciaország, Német, Nagy-Britannia, és elkezdtek a vizsgálatot, ám ami ismeretes vizsgálatokból világosá tette, hogy mindenféle különleges vagy különös formái vannak az emissziós kontroll eljárásoknak. Felveti ez a kérdést, hogy van ezek a stratégiák elfogadhatóak-e vagy sem, vagy a defeat device-nak minősül-e, és így elfogadhatatlan, vagy a gyártó mond, nyilatkozhat-e úgy, hogy ez a modulálása a kibocsátási ö, stratégiának a védelmét szolgálja csak, és így indokolt, vagy hogy a, egy olyan technológia, amely egy hosszú távol, hosszú időszakban szabályozza pozitív módon a kibocsátást. Ezek mind nagyon fontos kérdések, és felmerültek azóta. És fontos, hogy egy Európában egy közös álláspontot határozzunk meg e, e tekintetben. Az Európai Bizottság ebben nagyon fontos kapcsolódási pont a szakvita kialakításában, amelyeket egyrészt a e, engedélyező hatóságok kell, hogy lefolytassanak, amelyek kiadják az engedélyeket és a vizsgálatokat lefolytatják, és döntést kell hozni arról, hogy mi az, az a stratégia, amit, amit a manipuláció listára kell tegyünk, és amelyet nem szabad megengedni, és mi az, amit illegális uh, DeFi device-ként kell, hogy megjelöljünk. Nem tudom, megválaszoltam a kérdését kielégítően. Madame Bonifa. Bonifa asszony. Thank you. I will speak in French. Köszönöm szépen, francia fogok beszélni. A rendelkezéseket fogom követni, a rendelkezésekkel kapcsolatos kérdés logikáját fogom követni, és a nyolcas kérdésre adott válaszában valami olyasmit említ, ami felkeltette az érdeklődésemet, és azt hiszem, hogy ebben ezzel nem vagyok egyedül. Itt azt mondja, hogy uh, guidelines tehát útmutatások. El tudná mondani, hogy ez mit jelent, mit jelentenek ezek a guideline-ok pontosan? Ezek a JRC guideline-ok? Deuxième ligne de votre... A második bekezdésben, a vála... vagyis a választának a második sorában szerepel ez. A hatodik oldalon a nyolcas kérdésről van szó hatodik oldal, és az ön válaszának a második sorában idézem, For this, we used the concept GRC guidelines to perform the additional test, tehát GRC útmutatásokat használtunk a további tesztek végrehajtásához. Ja, duidelijk. Sorry, de moest even zoeken. Eh. Bocsánat, meg kellett néznem, hol van. Tehát ez következik abból a válaszból, amit az előbb adtam a kérdésre. Mindannyian végeztünk vizsgálatokat, és a, nyilvánosak ennek az eredményei, az ebből adódó jelentések, és ebben találhatóak olyan eredmények és meglátások, amelyek az Auditus programból is adódtak. Fontos az, hogy Európában egyforma módon cselekedjünk és vizsgáljuk azt, hogy tehát csak összességében lehet vizsgálni Európában, és az azt jelenti, hogy a különbség, hogy a Holland, Németország és Nagy-Britannia között, ahol vizsgálatokat végeztek, és ahol a témáról tárgyalnak, és hangsúlyozták, és megkérdőjelezték, hogy vajon hogy ezt az Európai Bizottság összehangolja a, köz, a közlekedési miniszterek szakértői tanácsán. Français encore. Még mindig franciául folytatja a képviselő a kérdést. Tehát önök ezt a módszertant használták, a JRC módszertant, ahogy a válaszában, ahogy a válaszában ezt írja, tehát we used, ez azt jelenti, hogy használták, meg vannak már az, elsődleges, az első eredmények, ezek nyilvánosságra hozhatóak, erről be tud nekünk számolni? Ja. Uh... Igen. A JRC segített bennünket. Annak meghatározásában, hogy a tesztet milyen ö, sebességnél, milyen ö, az ENDC milyen ö, stádiumaiban, milyen sebességeknél hajtsuk végre. Minden olyan formát illetően, amelyben teszt hajtható végre, annak vizsgálatára, hogy vajon van-e különös viselkedés a motor részéről. Az RDB ezeket végrehajtotta, és a Volkswagen helyzet is megmutatta, hogy konkrétan feltettük a kérdést, hogy vajon a Volkswagen az egyetlen-e. Azt hiszem mindenki feltette ezt a kérdést magának, és az RDV, mint típusú vágyási hatóság, ennek alapján végezte a vizsgálatot. Elnézést, de a konkrét kérdésem az pont ez volt. az volt, hogy használták-e ezt egy gépjármű esetében, és vissza kellett vonni az engedélyezést, az, az engedélyt azért, hogy a, a típusú vagyást, mert um, ilyen kiiktató eszközt használtak. Ez volt a konkrét kérdésem, igen vagy nem? Csak kérdéseket tettünk fel a gyártónak, hogy vajon a nél alkalmazott eszközöket, diffi device-okat alkalmazza, és ezekkel nem válaszoltak, valamint a IRC által meghatározott programok alapján teszteltünk, ezeket megtettük tehát, gépjárműveket teszteltünk, a jelentés elkészült erre vonatkozóan, ebben a hónapban a Nemzeti Parlamentnek el is küldjük a e jelentést a megfelelő eredményekkel, és nyilvánvalóan az önök bizottsággal is elkerül majd. És a vizsgálóbizottság előtt most akkor ezt el tudja mondani, ki tudja jelenteni, hogy van egy olyan gépjármű, amely ilyen kiiktató berendezést tartalmazott, és ez a következő jelentésükben benne lesz. Meg kell értse, hogy ezt nem tehetem, hiszen először a holland parlament elé kell terjesszük ezt a jelentést, és azt követően lehet majd tovább beszélni róla. Later maakt hij dat over aan het... És az Európai Parlamentnek is nyilván megküldik majd, gondolom. Nagyszerű. Gerbrandi úr. Ja, dank u wel, mevrouw. Köszönöm szépen, elnök asszony. Konkrét kérdés, konkrét, hogy a, a befejezték a, a vizsgálatot, és akkor megy a Nemzeti Parlament már? nincs pont konkrét dátumom arra vonatkozó, hogy mikorra várható ez, ez a lépés, ebben a hónapban lesz valamikor. Jó, köszönöm. Korábban szeptember jelölték meg a dátumot. Ma, az a kérdésem, ma mit teszünk azokkal az autókkal, gépkocsikkal, amelyek nem felelnek meg a jogszabálynak nyilvánvalóan, és mégis kaptak típusjóváhagyást. Vajon az RDV érintette olyan esetekben, amelyekben az derül ki, hogy a gépkocsi sokkal többször, bocsát ki, többszörösét a megadott értéknek a közúton. Ön az RDV a adott-e definitív típusú vajást ilyen gépkocsikra? Helytálló ez a, az, hogy az RDV akár adott esetben vissza is vonhatja szükség esetén ezeket a típusú vajásokat, ha ezt találják. Az RDV jóváhagyásokat ki, de nem, nem úgy, mint a KBA, mert a KBA az Opel Zafira ügy után vizsgálatokat végzett. Mi nem vizsgáltuk az Opel Zafirákat, az RDV nem vizsgálta ezeket. Csak akkor tudunk lépni, hogyha a német hatóság, a KBA további információt ad nekünk a, az általa megtett lépésekről és vizsgálatokról, és ez esetben ö, léphetünk, de alapvetően a KBA felelős szerv a kiadott engedélyért. Igen, de az RDV a teljes jóváhagyást végezte a KBM, mert csak a kibocsátása vonatkozóan. Az európai jogszabályok végrehajtásában az RDV nem kéne egy hivatalos vizsgálatot végezzen? a német, jóval a német ö, ö, ki, kibocsátó hatóság intézkedéseit követően? Nem, másképp van. Most csak, csak most kaptunk jelzést arról, hogy Németországban, a KBA ez esetben kell, hogy tájékoztasson bennünket a, a típus jóvágyás konzekvenciáiról. Mi az RDV részéről még nem, nem állapítottunk meg semmit. A KBA által vizsgálat, az Opel nél vizsgálat eredményét várjuk. Mondjuk, akkor tudjuk hogy Berni Egyetem vizsgálatának eredményét, a tanulmányának eredményét, valamint a, a Flamand TRT jelentését, hogy valami nem stimmel az Opel Zafirával, nekem ez világosnak tűnik. El tudja képzelni azt, hogy a végső felelősség a típus hagyás tekintetében megállapítható, ez a kibocsátó hatósága a felelősség, vagy a KBA-t sarkalták-e arra, hogy gyorsan befejezze a vizsgálatot, és gyorsan megküldje önöknek ennek az eredményét? A felelősség láttam. Hogy valami nem stimmel, az már meghatározásra került. A KBA Opel vonatkozó jelentéséből. Tehát, de ön kapcsolatban van a KBA-val. Önök kapcsolatban lépett a KBA? Tudnak arról, hogy, mi a, hogy megy a vizsgálat? Van valami meglátásuk egyáltalán erről a vizsgálatról? Még nem kaptunk konkrét értékelést vagy döntést a KBA-tól, és felhívást arra, hogy cselekedjünk de azt tudják, hogy van egy vizsgálat. Várjuk a KB reagálását. Másképp nem léphetünk. Jó. Egy kicsit passzív az álláspontjuk. El tudom képzelni, hogy mint felelős hatóság a tényleges típus jóvágyásért felelős szervként egy kicsit előrébb mehetnének ennél. Vajon felelősnek érzéke magát a végső típus kiadásért, hiszen önök az egyetlen hatóság, amely visszavonhatná a típus jóváhagyást. Tudom, hogy a KBA a jogszabály alkotóval is kapcsolatban lép majd, de egy kicsit passzívnak látom a magatartásukat. Tehát, az, igen, sokan közben vásárolnak ilyen autót, meg rengeteg ilyen autó jár a közutakon. Nem kéne gyorsabban lépniük ebben az ügyben és vajon az Opel Zafira része ez a típus az önök saját vizsgálatának? A végén kezdem, nem, nem képezi részét a vizsgálatunknak. Arra a kérdésre válaszolva, vagy ki, kinek kéne, hogy nekünk lépnünk -e kéne, szerintem nem. Itt a kibocsátási jóváhagyást kiadó a felelősség, és az Opelnél kell megalapítani azt, hogy vajon illegális szoftvert alkalmaztak-e. Amíg ez nem kerül megállapításra, addig nincs, nem kell formális lépéseket tegyünk. Azt is jeleztem, hogy annak a meghatározása, hogy precízen, konkrétan mi jelent illegális, és mit nem jelent illegális defeat device-t, ezt az Európai Bizottsággal koordinálva és a megfelelő hatóságokkal koordinálva kell meghatározni, és ehhez vonatkozóan iránymutatások is születtek, amelyek végső soron harmonizált, egységes módon kell meghatározzák a játékszabályokat Európában, és nem egyéni értelmezések vagy aspektusok alapján. És nem az egyik hatóság által meghatározva. A Volkswagen ez nyilvánosan kiderült. Meneer de Jong. Jong úr. Köszönöm elnök asszony. És köszönöm az RDV képviselőnek, hogy eljött. Lopelnél az RDV típus sovágyást adott ki. Ám mikor történt ez? Igen, ezt mi is meg kell kérdezzük. Azért kérdezem önt, mert ön önök felelősek ezzel. talán a kérdését pontosíthatná, nem világos számomra, hogy mi az összefüggés a kérdésének. Ki intézte az RDB finanszírozását, a típus jóváhagyás meg a tesztelés finanszírozását? A finanszírozást csak úgy, mint más típus jóváhagyási hatóságoknál Európában a szolgáltatás és tarifák alapján határozzuk meg a költségek fedezésére meghatározott ö, díjak alapján. Az RDV nem különbözik a többi európai hatóságtól. Lehet, hogy a finanszírozás azért fontos, mert az RDV a költségvetését a típusú vágyások határozzák meg. Elviekben nem. Mi nem a jóváhagyások, a típus jóváhagyásokból élünk pusztán, a hát más vállalatevékenységek is folynak. Az erdélyének egy részét képezi a típus jóváhagyások kiadása, ugyanakkor a jogszabályalkotás és a gépjárműre vonatkozó jogszabályalkotás kérdésében is együttműködünk a költségvetési kérdésnek, illetően egy negyede a bevételeknek a teszt létesítményekből származik. Ez egyébként különleges, mert Európában kevés hatósabbnak van saját teszt létesítménye. Innen jön a bevételők jelentős része. Tehát ez egyfajta gazdasági tevékenység is akkor. Igen. Az erdélyi igazgatóját kéne erről megkérdezze. Én a emissziósok szabályalkotás szakértője vagyok csak ezen csal, ezek tevékenységek kifejtése az Erdélybe által nyújtott szolgáltatások része, és itt komoly szakértelem halmozott fel, és átfogó módon végezzük ezeket. Ez azt is jelenti, hogy ez egy felhalmozott szakértelem. Ugye az 1400 dolgozónak csak kis része foglalkozik tesztek végrehajtásával, ám Innen információt tudunk szerezni arról, hogy az egész folyamat, a tesztelési és jövágyási folyamat hogyan folyik, és a jogszabályalkotást tudjuk javítani ebbeli szaktudásunkkal. Az egyike azok kevés jóváhagyási intézeteknek, az önné hatóságnak önné, amely maga is teszteket végez. És a diffi device -ok és a, a kibocsátások mérésében és vizsgálatában a saját laboratóriumokban ugye másképp megy ez, mint a KBA-nál, ahol csak független szolgálatok végzik a teszteket. Tehát maga a teszt létesítmény hozzáadott értéket hozhat. Ez pedig érdekesen megjelenhet, hogy összefügg a jogszabályalkotási feladat tevékenységükkel nem zavarja-e? Hát jó kérdés. Inkább egy nyilatkozat, amit mond, mint kérdés. A jogszabályalkotás javítása tekintetében mi 2010 óta körülbelül az RDV jogszabályalkotás összehozásán dolgoztunk, és itt az általunk, a mi szakértőink által végrehajtott tesztek, a gyártónak végrehajtott tesztek tapasztalatára is támaszkodtunk. Nagyon fontos ez az információ, az én munkám szempontjából is, a és javítása szempontjából is. A DIF azt mondta, hogy a saját létesítményüket működtették, azt mondta, ez nem csak gazdasági ezt a gazdasági szerepet is ellát, mint egy vállalatnál. Soha nem kaptak semmilyen információt defeat device-ok lehetőségéről az RDV keretein belül a tesztelés alapján? Nem. Én a TNO-val szorosan együttműködöm, több éve, miatt, miatt a nemzetközi szinten dolgozunk a jogszabályok hatásavításán, és a TNO jelentései, amelyeket jól ismerek, és amelyeket megosztanak a holland parlamenttel is, ahol sehol nem merült fel olyan kérdés, hogy mi konkrét tan és diffi device-ok keresésével kéne, hogy foglalkozzunk. Mi az RDE jogszabálykeret felállításán dolgoztunk, amely egy teljes csomagot miként le kell fedjen egy sor kérdést, erre koncentráltunk. Meneer Eckhout. Eckhout úr. Dank u wel, meneer Reinders voor uw antwoorden. Ehm, köszönöm szépen, és köszönöm szépen Reinders úrnak a válaszokat. Szeretnék visszatérni a korábbi kérdésre. Ki felelős azért, a, tehát ki felelős az 5.1-ére. Az egyes, az egyesték a normális felhasználásra vonatkozik, a kettes pedig a kiktató berendezésekre. Köszönöm. Az 5.3-as is ide tartozik, hangzik a válasz. Igen, az én kérdésem az, hogy ki a felelős érte. Nos, a 715 per 2007-es rendelet kitételeinek eleget kell tenni, ez normális felhasználásra vonatkozik. A kérdésem azonban az, hogy ki a felelős azért, hogy betartsák az ötös cikket? Válasz. A típusjóváhagyást végző hatóságok. A végrehajtási rendelet alapján ők a felelősek azért, hogy a gépjármű megfeleljen ezeknek a kritériumoknak. Más, szó, más szóval az RDW? Nos, hogyha az RDV végzi a tesztet, akkor igen. A 96 per 2008-as rendelet értelmében. Bármilyen tesztről legyen szó, nem csak az NDC-ről és ki nézi meg, ki ellenőrzi ezt? Nos, hangzik a válasz, ezek a, ezek a tesztek elvégzésre kerülnek a műszaki szolgálat ellenőrzése alatt. Ez egy elég bonyolult rendszer, és nem csak az NEDC-re vonatkozik, tehát nem csak az első típusra, vannak meleg tesztek, hideg tesztek, de nincsen TNO teszt, ugye? Nem, az, nincs, az nincsen. De hát ennek is, ez is reprezentatív jellegű, ez jól mutatná a normális használatot. Mi a helyzet az ötös faktorral? bocsánat, mi a helyzet az ötszörös, hatszoros kibocsátási értékkel? A, a 2007-ben tesztelt gépjárművekre gondolok. Válasz? Akkor az RDE nem szögezett le semmilyen kitételt. Nem hangzik a kérdés. Én itt a, a megfelelésről beszélek. Mijn hele simpele vraag, u als autoriteit die die wagens toelaat, zijn ze dan niet... Azt láttuk, hogy a kibocsátás meghatár, meghaladta a határértéket, és önök voltak a típusjóváhagyó hatóság. Válasz, ezek általános követelmények voltak. Nem... Itt különböző kritériumokat használtunk. Eckhart úr, a kérdés az önök milyen kritériumokat használnak. Nos, hogyha megnézzük a harmonizált követelményeket, az NEDC e tesztet. Igen, igen, ezt már régóta tudjuk, régóta tudjuk azt, hogy a laboratóriumi tesztek nem elégek, nem kielégítőek, és még mindig csak laboratóriumi teszteket végeznek. Igen, valóban, csak le laboratóriumi teszteket végzünk. Ezt kimondtam, ezt elmondtam rögtön a bevezetőmben. Ott van az Euró 5-ös, az Euró 6-os rendelet, ennek is eleget kell tenni. Kérdés. Ki mondja a, a jogszabály azt, hogy csak NEDC teszteket végezhetnek? Nem. A típusúváhagyás a 2800-as 2008 eh, rendelet alapján történik a megvalósítása, az mit jelent, hogy akkor bármi, bármit átengedünk, bármi meg mehet? Nem, egyáltalán nem. Van egy prototípus. És ez eleget tesz a jogi követelményeknek, és aztán a gyártás során is konformitásra törekszünk, illetve a közúti használat során is, és ezt a gyártónak kell garantálnia. Akkor... Kinézi meg, hogy a, hogy a gyártó ezt megcsinálta-e? Az Opel Zafira előtt kinézte ezt? Hogy mondtam, az Opel Zafira nem az RDV által kiadott jóváhagyás volt. Igen, éppen ön a felelős a teljes uh, jóváhagyásért. Mindenféle hatóságok léptek, de az RDV nem önszemélyesen, az RDV felelős az Open Zafira teljes jóváhagyásáért. És ezt a felelősséget, amelyet a jogszabály meghatároz, vajon ellenőrizte -e ennek alapján a jóváhagyás mikéntjét? A COP és az In-Service Conformity ellenőrzése megtörtént, a kibocsátások révén is, a KBA részéről, és a KBA hagyta jóvá a kibocsátási jóváhagyást. Évi asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, olaszul fogok beszélni. Tehát én azt szeretném kérdezni öntől, hogy már 2011-ben beindult ez az eszmecsere az erdélye tesztek alkalmazásáról. És már akkor a 2007 per 715-ös rendeletben, tehát ugye 8 évvel korábban a gyártók már tisztában voltak azokkal a határértékekkel, amelyeket 2014-től kezdve be kell majd tartaniuk az Euró 6-os értelmében. Ön mit gondol ön szerint? szükséges még további időt rendelkezésre, az autógyártók rendelkezésére bocsájtani ahhoz, hogy a gépjárművek betartsák ezeket a határértékeket, amelyeket a konformitási tényezőkkel határoztak meg. El tudná mondani a véleményét ezzel kapcsolatban? Eh, Köszönöm a kérdést. azok a gépjárművek, amelyek az Euró 6-os alapján kerültek bevizsgálásra, az Euró 6-os, Euró kritériumának megfelelően kerültek vizsgálatra az ndc teszt kapcsolatban, és a típus jóváhagyás esetén az Inconformity of Production és In-Service Conformity-t is vizsgáltuk ez az egész spektruma a jogszabályok által lefedett területeknek. Az erdélyi tekintetében, amelyet a másik csomaghoz igazítottak, jelen pillanatban van folyamatban a 2,1-es konformitási tényező azonban még nincs kiigazítva. Sajnálatos az, hogy nem került korábban kiigazításra az Euró 6-os keretében, ám hát ez a helyzet most. Oké, okay, grazie. Igen, rendben. Akkor értem, akkor rátérjek egy másik kérdésre. Nem kaptam meg azt a választ, amit reméltem. De akkor az önök tapasztalatainak fényében. Ön mit gondol? A jövőben az RDE tesztek, tehát a PEMS technológiával végrehajtott tesztek is igazíthatóak vagy módosíthatóak lesznek egy picit a gyártók által, mert egy, a korábbi meghallgatásokon nem tűnt annyira távolinak ez a lehetőség. Tehát mi az ön véleménye? Lehetséges az, hogy az autógyártók, a gépjárműgyártók valamilyen módon tudják manipulálni nem csak a laboratóriumban végrehajtott teszteket, hanem azokat is, amelyeket az új eszközzel hajtanak végre az erdélyevel? Eh. Köszönöm a kérdését. Hollandia az erdély kifejlesztése során éppen e témával nagyon nagy súlyjal foglalkozott. Az egyik aspektus, amelyet figyelembe vettünk például az ecu útól való info, kapott információ, a, a, gépjár, a gépjármű irányítási rendszerének az adatait támaszkodott, és arra törekedtünk, hogy az információ esetében kizárjuk azt, hogy a gépjármű vizsgál, ne vehesse észre, hogy az erdélyi vizsgálat folyik. Tehát magyarán a motor ne, úgymond ne értesüljön arról, hogy éppen vizsgálják a mobilrendszerrel. A, az erdélyével kapcsolatos vita során ez volt az a szempont, amit éppen Hollandia érvényesített százszázalékos garanciát nyilván nem adhatunk, ám a kritériumok, amelyek most felálltak az erdélyi használatakor, nagyon jó védelmet nyújtanak arra, hogy ne lehessen manipulálni a mobilrendszerek általi mérés során. Köszönöm szépen a választ, és egy utolsó kérdésem lenne röviden. Ön mit gondol, hasznos lenne mondjuk azt így előre bocsátani, hogy egy in-house műszaki szolgálat legyen a típusjóváhagyó hatóságoknál? Tehát az új modellek típusjóváhagyása esetében a konformitást, a gyártás konformitását tudnák ellenőrizni, tehát ahelyett, hogy külső műszaki szolgálatok végeznék ezt? Remélem, jól értettem a kérdését. Az RD teszt része a típus jóváhagyásnak. És jeleztem a bevezetőm során, hogy a negyedik csomag ez RD teszt végrehajtását is lehetővé teszi úgy, hogy adott esetben a gépkocsi megvizsgálják, hogy a gépkocsi teljesíti ezeket a feltételeket, és meghatározzó, hogy az RDI egy demonstrációs teszt. Hogyha kint 25 fok van, akkor a 25 fokos teljesítményt tudjuk megvizsgálni a motor esetében, hát nem tudjuk, hogy hogyan viselkedik a gépjármű két fokon. Az RDI teszt egyik fontos részeleme az is, hogy más a, a, a határértékeken belül más területeken is tud mérni, és a gyártó arról is kell nyilatkozzon, hogy a gépjármű ezen kritérium keretek között, az RDE kritérium keretek között kell, hogy képes legyen teljesíteni a feltételeket. Köszönöm. Schulze úr a második kérdés. Körben az első kérdés feltevő. Köszönöm szépen, elnök asszony németül fogok beszélni, mert hollandul nem tudok. Köszönöm szépen, hogy Hollandiából Belgiumbe jött, és megengedő, hogy német kérdezgesse. Lenne egy olyan kérdésem, ami ma, meg tegnap is felmerült műszaki kérdésként kollégáival szemben, nevezetesen a, az alkatrészek védelme a motor egyes részeinek védelme. Megismétlem egy kérdésemet, azt szeretném öntől tudni, hogy ön szerint lekapcsolási stratégiák működhetnek-e egyes motorelemek védelmére? Tehát függetlenül attól, ami ismeretessé vált, arról, hogy a gyártók hogyan értelmezték ezt a motorvédelmet, ön szerint indokolt-e egyáltalán lekapcsolni a motor részvédelmében? Köszönöm szépen a kérdést. A gyártók saját felelősségé bírnak a tekintetben, hogy gondoskodjanak arról, hogy azok az eszközök, amelyeket beépítettek a motorban, hogy alacsonyan tartsák a, kibocsátásokat, jól működjenek ha valami oknál fogva egy bizonyos motor, vagy a, a kibocsátás láncában egy alkatrész kikapcsolásra kerül, egy olyan helyzetben, amikor meg kell védeni a motort, akkor ezt meg kell engedni. Ugyanakkor a teljes rendszer továbbra is úgy kell működjön, hogy a kibocsátások átlagértékben egy bizonyos határérték között ellenőrzés alatt legyenek bizonyos időszakra vonatkozóan. Az MVV meghatároz bizonyos feltételeket, tehát nem minden pillanatban kell minden kibocsátás érték elér, pontosan ott legyen, ahol kell, hanem egy bizonyos időszakra vonatkozóan kell meghatározni ezeket a kereteket, amelyeken belül kell maradjon. Ha egy rendszer kibekapcsol, az önmagában megengedhető, ám az nem megy, hogy az egész rendszer egy olyan oknál fogva, amely nem meghatározható, úgy, ahogy van, kikapcsol. Csak azért, hogy megtakarítsa mondjuk üzemanyagot. Tehát úgy értelmezem az ön nyilatkozatát, hogy az, ami részben az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a gyártók ez motoralkatrész védelemmel, ahogy manipuláltak, hogy bizonyos időszakokban is, és hőmérsékleteken kikapcsolnak egyes elemek. Tehát és felmerül a kérdés, hogy ez vajon valóságos vezetési körülményekkel összefügg-e? Ön szerint ez egy hamis magyarázat ezen esetekben? A vita, illetve megítélése annak, hogy a kikapcsolása egy bizonyos alkatrésznek, alkotórésznek, amely a teljes emissziós láncban szerepel, hogy megengedhető-e vagy sem, nagyon sok tényezőtől függ. És rendkívül bonyolult kérdés az, azt eldönteni, Úgy, úgy nehéz megítélni így kívülről résztek ismerete nélkül. Egy jó vizsgálat, azon érveket mérlegelve, és okokat, amiért egy stratégia úgy működik, ahogy működik, azt lehet dönteni, hogy ez elfogadható-e. Komoly szakértelmet igényel egyrészt, de másrészt a gyártótól is meg kell kérdezni, hogy miért alkalmazza ezt a stratégiát, és ez nem olyan egyszerű persze. Nem olyan egyszerű ezt eh, elképzelni, hogy, hogy vajon itt mi történt és miért nem. Itt komoly érveket kell mérlegelni, ismerni kell a háttér, műszaki hátteret, és ez alapján lehet eldönteni ezt a kérdést, amelyet feltett. Köszönöm szépen a válaszát. Utolsó pillanatban még egy kérdés a másik irányban. Ön egy piaci felügyeletet is ellát, tehát olyan autókat is tesztelnek, amelyek, a, a, amely már megkapta a jóváhagyást, de amely a piacra került már, és itt szúrópróbaszerű teszteket végeznek. Átlagban évente hány ilyen tesztet, vizsgálatot végeztek ezeken a forgalomban levő autókon, és a vizsgálatok során, szúrópróba vizsgálatok során nőtte ezek száma miután a Dieselgate ügyében kiderültek ezek a dolgok, amelyek már ismeretesek. Fokozták el vizsgálatokat. Köszönöm. Különbséget kell, te, különbséget kell vonnunk a kétféle felügyeleti feladat között. Amikor a hatóság az a emissziós típusjóváhagyást megadja a gyártónak, ebben a hatóság kötelezettséggel bír arra, hogy a, a gyártónál megvizsgálja, hogy a conformity of production megfelelő-e, megfelelő módon folyik-e a, a gyártás, és és arról is vizsgálódnia kell, hogy, hogy a szabályoknak megfelele mindez. Ezt követően aztán a már forgalomban levő gépkocsik esetében, amelyek 100 ezer, 160 ezer kilométernél többet futottak, itt is meg kell vizsgálni, hogy megfelelnek ugye ezen kritériumoknak. Ez része a típusú vágyási folyamatnak. Ha viszont arról beszél, hogy a piaci felügyelet hogyan alakul, egy teljesen más történet, és ezt az RDV nem végzi. A piaci felügyelet. A holland piacon futó gépjárművek piacfelügyeleti vizsgálatát nem végezzük. Ezt a TNO végez ilyen vizsgálatokat, azt elemezve, hogyan teljesítenek a gépjárművek a használat során, beleértve a kibocsátási tényezőket is, a dízel, a benzin üzemű gépjárművek teljesítménye, emissziói modellekre lebontva a levegő minőségét vizsgálva, de ez egy másik téma, ez nem a típusjóváhagyási feladat része. És ki, ki végzi, önök, melyik intézmény végzi Hollandiában a piacfelügyeletet? A infrastruktúrális és környezetvédelmi minisztérium ad ki utasításokat, és ennek alapján a közlekedési felügyelet végzi ezeket a teszteket. Hát a minisztériumot kell megkérdezni, hogy pontosan hogyan szervezik ezt, én ezt nem tudom. Köszönöm. Palucsi úr. Eh Igen, köszönöm szépen. Két kérdésem van, nagyon egyszerű és rövid, és így remélhetőleg időt nyerünk. Az első. Tegnap az olasz típusú vágyási hatóságok felé az a kérdés volt, hogy voltak-e más nemzeti hatóságok, ahol veszélyes eseteknél mégis jóváhagyás, típusi jóváhagyás történt. Volt-e ilyen eset Hollandiában? Hogy veszélyes esetben mégis meg volt a típus jóváhagyás? Nem tudom megmondani, nem tudom. Va bene, grazie per la non Jó, rendben, köszönöm ezt a nem választ. A második kérdésem, hogy is mondjam, csak kíváncsiságból tenném fel. Az önök hatósága a harmadik Európában, már ha azt nézzük, hogy milyen hány modellt, hányféle modellt lefoglalkoznak típus jóváhagyásilag. Nem tudom, el tudnám, meg tudnám magyarázni, hogy mi az oka ennek, hogy önök ennyire sikeresek, ilyen sokféle modellel foglalkoznak? Ik denk dat de RDW... Úgy gondolom, hogy az RDW megbízható partner. És eredményes munkát végez, és ennek alapján a minőség, szakértelem és eredményesség alapján ilyen sikeres. Jeleztem, hogy nem nagyon reklámozzuk a jóvágyási tevékenységünket, de szerintem hozzájárulunk a, a sikerhez az, hogy hatékonyan, jó minőségben végezzük a bevizsgálási, jóváhagyási munkát, és lehet, hogy ezért a gyártók eljönnek, Hollandiához, Hollandiába jönnek, hogy az RDB-vel végeztessék a jóváhagyási feladatok, vagy munkát. Köszönöm. Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender következik. Sí, gracias. Igen, köszönöm ugyanilyen gondolatmenetet követve, hogy Palucci úr is. Én engem ez egy kicsit megdöbbentett, mert 2014 körül nem léptek semmit, de aztán utána a Tesla esetében, ami megjelent a piacon, léptek. Engem az érdekelne, hogy volt-e valami fajta jóváhagyás engedélyezés a Tesla esetében, és hogyha elnök asszony megengedi, akkor még egy kérdést föltennék a jelentések kapcsolatban, amelyet majd bemutatnak az egész munkának a végén engem érdekelne, hogy hogyan osztják meg a munkát a közös kutatóközpont illetve az önök munkáját hogyan osztják meg, tehát kifizet, mit, hogyan működik az együttműködés. Hát ugye egyrészt van egy nyilvános, közös kutatóközpont, amelyet az európai költségvetésből finanszíroznak, és közben az önök szervezete, amely elvileg ugye független és másképpen működik. Tehát el tudná ezt magyarázni egy kicsit jobban, hogy hogyan működik a, a munkaszervezés, vagy hogy hogyan tudnak majd nekünk egy jelentést benyújtani? hogy, hogy tudnak olyan modellekről információt adni, amelyeket nem gyártanak? Eh, nem tudom, hogy jól meg tudom-e választani, válaszolni a kérdését. Nagyon nehéz pontosan megérteni, hogy mit is kérdez. A Tesla-ra céloz. Hát a Tesla valóban a Tesla egy olyan gyártó, amely, amely tőlünk kér tanúsítványt, a teljesen elektromos gépjárműjára, annak ugye semmiféle kibocsátása nincsen, ám ez egy olyan, olyan jóváhagyás, amelyet kiadtunk a Teslának. Van erről egy rész kérdése is még? Sí, como ha sido el montaje financiero? Igen, konkrétan rákérdeztem erre, hogy hogy van ennek a pénzügyi megoldása, tehát hogy, hogy, van a, hogy zajlik a finanszírozása, hiszen önök együttműködnek az Európai Közös Kutatóközponttal, a, a JRC-vel. Azt mondta, hogy a JRC-vel működnek együtt, annak érdekében, hogy a jelentést elkészítsék, amelyet aztán benyújtanak a holland parlamentben is, és az Európai Parlamentnek is egy kicsit később. Tehát hogy ki fizet mit, hogyan működnek együtt a JRC-vel. Kérem a pénzügyi részleteket. Ja, onderzoeken die... Eh, Azokat a vizsgálatok, amelyeket lefolytatunk saját forrásokból, kerülnek finanszírozásra, tehát a teszteket, amelyeket elvégzünk, ezeket maga fizeti az RDV, maga finanszírozza. Hogy nem az én szakértői területem, ez a kollégám tájékoztatott most erről. Ennyit tudok erről mondani, talán a kép, talán kollégám tud erről valamit mondani mélyebben. Igen, elnézést, de ön azt mondta, hogy a közös küt, a kutatóközpont rengeteget segített önöknek. Ezzel kezdte az előadását, ezt mondta az elején, és én furcsának tartom azt, hogy hogy így, így működnek, hogyan, azt akartam megtudni, hogy hogyan szervezik meg az együttműködést a JRC-ben. Eh, a JRC egy tudományos intézet, melyet az Európai Bizottság munkáját támogatja. Ez erdély jogszabályalkotást példáján is látszott hogy jelentős részét az elemzésnek, a modellezésnek a PEMS ö, ö, mechanizmus vagy gépezet létrehozásának is szerepet vállalt ebben, és, és értékelte, hogy mi mit teszünk a jogszabályalkotás javítás érdekében ebben az eszmecserében. Hát a TNO-val működünk együtt, a TNO-t pedig a Környezetvédelmi Minisztérium finanszírozza. Tehát egy költségvetési szervként működik, és nagyon fontos ez a szaktudás, technológia, amelyet a TNO szolgáltat, a Real Driving Emissions jogszabályalkotás létrehozásában, minőségének javításában. Gizeke úr, két szlotja van. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az információ cserére térek vissza. Az egyes kérdésre írásban azt mondta, hogy nincs semmiféle információ az, az európai szolgálatok szakmai szolgálatok között. Ez inkább bosszant ez a válasz, mert az olasz kollégám meg azt mondta, hogy ha elbukik egy gépkocsi a vizsgán, akkor tájékoztatják egymást a szolgálatok. Most így van, vagy úgy? De informatie van de a műszaki szolgálatok által adott információ nem kerül cserére elviekben, ám a hatóságok, ha jó vagy a hatóságok információja cserére kerül, tehát ők sem vannak. Tehát egy szakmai szolgálat tesz jelentése a adott gépkocsi, arról, hogy egy gépkocsi mondjuk nem ment át a teszten, hogy nem felelt meg a kritériumoknak, ez elmegy a típus jóváhagyási hatósághoz, amely aztán ez esetről kommunikál a többi hatósággal, tájékoztatja őket erről. Dank. Köszönöm. A mostani típusvási rendszerben mindig az a probléma, hogy nehéz biztosítani a pénzügyi függetlenséget. Amerik Amerikával összevetve elhangzott az is, hogy a, a Amerikában állami eszközökből közvetetten finanszíroznak, ez a jobb rendszer. Ha összevetjük az európai rendszerrel, itt több kérdés már erre, közvetlen függés van a, a díjaktól, tehát a szolgáltatási díjak 25%-ban az önök költségvetését 25%-ban adják, le ha összevetjük az európai rendszert, az amerikai nem jobb-e? A teljes anyagi függetlenség, a szolgáltatásoktól való függetlenség? Ja. Hát az nagyon nehéz itt minősíteni. Minden rendszernek megvannak az előnyei, meg a hátrányai. Úgy gondolom, hogy az európai rendszer amelynek az éppen a kiigazítása folyik a tanácsban egyébként. Eredményes rendszer. A gépkocsi, gépjárművek vizsgálatára. Az együttműködés a tagállamok között, illetve a hatóságok között, és az összes kommunikációs elem jelen van, működik. az Európai Bizottság világos iránymutatásokat fogalmazott meg ezen együttműködésről, és az a javaslat, ami a tanács előtt van az asztalon most, amely peer review-kat, akkreditációs ellenőrzéseket tartalmaz és javítja a rendszert, még jobbá teszi azt. Az amerikaiak rendszere, amely ön tanúsítványokat alapján működik, bír akkor hátrányokkal is. Lehet, hogy a gépkocsi már a közúton van, és ha megállapítják, hogy valami nem stimmel mégsem, akkor nek súlyos konzekvenciái vannak. Tehát ez egy olyan kockázati elem, amelyet, amelyet az a rendszer rejt magában a gyártó szempontjából, és amely nagyon nagy egyenlőtlenségeket teremthet. Vielen Dank dafür. Ähm, Utolsó előtti technikai kérdésem. A francia kollega is feltette ezt ma. Újra és újra felmerül az a kérdés, mennyire pontosak a mérések a PEMS-nél, a mobil mérőállomásoknál. A francia kollega arról beszélt, hogy 100%-ra törekednek, ám jelenleg 20%-os tolerancia határral kell számolni ennek működésében. Meg tudja erősíteni ezt a számot? Um, de PEMS-apparatuur voor uh, voor de emissies, los van... Köszönöm szépen. A PEMS berendezés a kibocsátásokra a részecskét, részecske számot vizsgálja, illetve az NOx kibocsátást, tehát a finom részecskét, illetve a kibocsátást, Ez ugye most benne van az NDC-be, e ezt nem érje el a két százalékot. Itt különböző tolerancia mértékek vannak érvényben. De... Met een pem gezet op 0,5 als totaalpakket. Van de apparatuur zelf 0,2 en het totale pakket van onzekerheden. Tehát 0,2 a ehm, berendezésekre, a felszerelésekre vonatkozóan, illetve a, vannak még további százalékok, 0,5 összességében. Tehát ezek az általános adatok. Ezt továbbadtuk a JRC-nek, illetve a bizottságnak is. Köszönöm szépen, még egy utolsó kérdés, 5 másodperc, hogyha megengedik. Hogyha itt lenne eh, a német környezetvédelmi miniszter és egy kérdést megfogalmazhatna számára, mi lenne ez a kérdés? Nos, azt hiszem, hogy egész egyszerűen egy szélesebb körű együttműködést próbálnék elérni a különböző hatóságok között. Szerintem ezen a legfontosabb. Uh, thank you, Chair. Tereza Griffin, köszönöm elnök asszony, nyilvánvalóvá válik, hogy a koordináció és a harmonizáció hiánya a típusjavágya hatóságok körében részben felelős azért a helyzetért, amelyen most szembe találjuk magunkat tulajdonképpen ezek a típus jóváhagyó hatóságok értelmezik az EU-s jogszabályokat, úgy tűnik, hogy esetről esetre, például az, a kiiktató berendezések esetében is. A konkrétan a 12-es kérdésre adott válaszában ugye 22 perces motorműködés után ugye kikapcsolják a kibocsátás csökkentő rendszert, ez most akkor ilyen kiiktató rendszer, vagy sem, mert azt mondta, hogy igen, a kollégák viszont nem tartották ezt elég gyanúsnak ahhoz, hogy további vizsgálatokat végezzenek, ugyanis ez nem hosszabbította me- és meg a, a teszt standard hosszát, tehát ők nem hosszabbították meg a teszt standard hosszát azért, hogy bizonyítsák ezt. Tudná kommentálni ezt, és el tudná magyarázni, hogy hogy lehet két európai típusú hatóság között ekkora különbség? Köszönöm. Dank u wel. De... Köszönöm. Ami a a megközelítés, tehát ami a kritériumokkal kapcsolatban létezik, tehát hogy mi, mikor minősül valami ilyen hatástalanító eszköznek, és mikor nem, ez egy olyan dolog, amelyet egész Európa szintjén, tehát EU-s szinten kell harmonizált alapon megvalósítani, és az Európai Bizottság tól van szükség az útmutatásokra. Amíg azonban ezeket a guideline-okat, ezeket az útmutatásokat megkapjuk, még mindig a különböző típusú elhagyó hatóságok működnek, amelyeknek meg kell határozni, hogy milyen útmutatásokat alkalmaznak. De én itt most nem egy konkrét módszert arról beszélek, hanem itt most arról van szó, hogy mondjuk például a, a kibocsátás csökkentő rendszer teljesen kikapcsol, miután 20 perc eltelik, és ugye a 20 perc az az NEDC teszt időtartama, tehát szerintem nem lehet ezt azzal igazolni, hogy ez szükséges, amiatt, hogy a motort megvédjék. Tehát a motorvédelmi érdekében ez, ez nem igazolható. De ezt meg kell vitatni a gyártókkal, meg kell hallgatni a gyártókat, hogy miért szükséges ez, és tényleg a részletekbe menni. És megvizsgálni, hogy vajon ez valóban egy kivétel a kiiktató berendezések tilalma alól, vagy sem. Nos, a típusjóváhagyó hatóságoknak persze meg lehet a saját véleménye, álláspontja, de európai szinten egy valamilyen fajta közös álláspontot kell megpróbálni kialakítani, tehát a legjobb megoldás az az, hogy legyenek ilyen útmutatások, amelyeket mindenkinek alkalmaznia kell a típus jóváhagyó hatóságoknak is, tehát a harmonizációra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja a képviselő asszony. És ön valóban bízik ebben, hogy ezek a lépések oda fognak vezetni majd, hogy nem lesz olyan, hogy egy tagállamban könnyű csalni? Hát ez Remélem, reményem és óhajom, hogy ez megtörténjen. Jelenleg a folyamat megy, az államok, Hollandia is vizsgálódik, ám a vitában való hozzájárulásunkkal is ez irányba szeretnénk vinni a dolgot, hogy jó iránymutatások jöjjenek létre, az Európai Bizottság is ezeket jóvá hagyja, hogy egyformán uniformális iránymutatások jöjjenek létre Európában, hogy egyik hatóság megtalálja a DeFi device-ot, másik meg nem, hanem egységes, koherens módon történjen a vizsgálat. És ezek az iránymutatások, irány elvekkel, hogy irányítsanak bennünket, és ezeket az játékszabályokat kell, hogy a jóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálat a tényleges valóságba, gyakorlatba fordítsa le. Thank you. Köszönöm, ez sokat segít. Elnök asszony, köszönöm. Ja, hát most Ford. Igen, szívesen kérdezek. Szeretnék élni Renders úr éves, több éves tapasztalatával, az RDE folyamatra vonatkozó tapasztalataival is. 2006-ban állapította meg csak a bizottság, hogy új teszteljárás kell kidolgozni. 2010 novemberéig tartott, tehát négy év eltelt, míg a, a workshop elindult végül, és aztán még öt évet vett igénybe az, hogy az RDE teszt e, első csomagként elkészüljön. 2010 novemberében azt gondoltuk, hogy csak két évig tart majd. Vajon miért tartott majdnem tíz évig ez a folyamat? El tudja magyarázni? Műszaki szempontból nem olyan nagyon bonyolult. Köszönöm. Hát azért visszatérve, a műszaki szempontból elég bonyolult azért ez, de nem tíz évig kéne tartson, egy-két év alatt azért el lehetne intézni a én is azt reméltem annak idején, igen. Meg kell mondjam, hogy ez volt az ambíciója 2011. januárjában az RDV részéről a szakembereknek, amikor elindult a kikoff. Nem csak a gyártók körében, hanem a, a hatóságok és műszaki szolgálatok is ezt szerették volna, akkor ki állt mögötte a késlekedés mögött a politika? Nézzék. Most utólag már könnyű visz, e, ugye elmagyarázni a dolgokat, vagy könnyű okosnak lenni. A helyzet úgy volt, hogy a normális közömi körülményeknek kell megfelelni a gépkocsi, ez volt az alap elvárás. És akkor a harmonizált módszertannal az NADC e tesztek során úgy jártunk, hogy ezt a tesztet kell leképezni, tükrözni, és a tesztek ezt is vizsgálták. Ám ekkor merült fel az a gondolat, hogy hoppát, hát az eszközök, amelyek, amelyek eh, rendelkezésre állnak, egy másik tesztet is meghatározhatnának, egy másik teszt módszertant is, és ekkor merült fel a gondolat, hogy az Erdélyét lehetne kifejleszteni. 2011. januárjában született ez meg ez a gondolat. Az öt év kellett ahhoz, hogy a bizottság belássa, hogy új tesztre van szükség. Elhihetetlen, hogy az öt év alatt nem történt semmi. Aztán még egyszer a kérdésem. Nem csak az autógyártók, hanem a hatóságok is. Tehát itt nagyon fontos szerepet játszottak a gyártók is szerintem, de vajon volt-e más jelentős szerep, vagy műszaki igény, vajon politika, tagállamok, autógyártók voltak-e azok, amelyek lassították ezt a folyamatot? Mi lassította? Ki lassította? Nagyon nehéz ezt megítélni, nyomon követtem a folyamatot a kezdetétől fogva, és fő, több aktív szerepet vállaltam annak korrekcióiban, javításaiban. Az értékelési eszköz létrehozása két, majdnem három évet vesz igénybe. És egyfajta modell létrehozása, amely, amely olyan PEMS eszközt jelent, amely képes menet közben adatokat venni, elemezni és visszakapcsolni a rendszerbe, a 80 mg per kilométeres NOx értékre vonatkozóan, ez egy értékelési eszköz, amelyre vonatkozóan többféle opció állt nyitva. Akkor vizsgált tesztelni kellett a PEMS rendszereket magukat is, a személy gépkocsiók viselkedésre vonatkozóan, ez sem volt könnyű, és így értett igénybe. Euh, French. Franciául, igen, köszönöm szépen. Tereza Griffin kolléga kérdésére szeretnék visszatérni. Ugye arról volt szó, hogy elég nehéz a különböző nemzeti hatóságok munkájának harmonizálása, típus, jóvá, hogy, típus jóváhagyás témájában megállapítani azt, hogy mi számít kiiktató eszköznek és mi nem meg fog születni az önök jelentése, amelyet benyújtanak a JRC iránymutatás alapján a kiktató eszközökről. Azt hiszem, hogy jó lenne fölhívni a figyelmet európai szinten arra, hogy a kiktató eszközök esetében ön szerint jó, jó lenne -e odafigyelni arra, hogy vannak olyan gépjárművek, amelyek ilyen, gépje, ilyen ö, kiiktató eszközt ö, alkalmaznak, és a második kérdésem pedig, ön szerint jó ötlete az, hogyha fölállítunk egy nemzetek fölött álló európai ügynökséget, amely esetleg döntést is hozhat abban az esetben, hogyha vitarendezésre kell sort keríteni? Első kérdésre válaszolva. Igen. A különféle programokból szerzett tapasztalat és a mi szakértői programunk valószínűleg a tapasztalat alapján az Európai Bizottsággal egyeztettünk egy jó iránymutatás létrehozása érdekében a DeFi device-okra vonatkozóan is. És amikor ha ennek lesznek olyan következményei, hogy vissza kell vonni ö, ö, jóváhagyásokat, hát meg kell nézni az Euró 5-ös gépkocsikra vonatkozó jóváhagyások ugye lejárnak, tehát Euró 5 alapján már nem adnak ki új ö, jóváhagyásokat, minden az Euró 6 alatt történik, és akkor a, most ugyanakkor a most értékesített gépkocsikra vonatkozik ez, és ezt is meg kell vizsgálni. Szerintem ezt közösen kell tegyük, nem úgy, hogy egy, cselek, egy, egy hatóság lép kezd ami cselekvést egy bizonyos gyártóval kapcsolatban, hanem azonos kritériumok alapján összevethető módon kell összehangoltan megvizsgálni, hogy mondjuk az adott stratégia a motor védelmét szolgálja vagy sem, és ennek alapján kell levonni a következtetéseket. A kérdés a második részére reflektálva hogy vajon létre kéne hozni egy a típusú vagyos szint fölött egy új hatósági szintet, hát ez a vita a tanács előtt, tanácsban folyik, a típusú jóváhagyási és piacfelügyeleti rendelet megújításában, és folynak a megbeszélések. Bocsánat, egy független ügynökségről beszéltem, és arról, hogy uh, amit javasolnak, az nem független. Tehát a kérdésem az ez volt a függetlenségről. Tehát mint például az Európai Vasúti Ügynökség, csak hogy példát mondjak. Ha visszamegyünk a kibocsátási jogszabályalkotásra, a negyedik erdélyi csomag független szervek által végzett vizsgálatot irányoz elő. Tehát ez egy piacfelügyeletszerű elem, a kibocsátási típus jóváhagyásban. A kérdés a típus jóváhagyási piacfelügyeleti jogszabályról folyó parlamenti vitát érinti, miszerint egy független intézmény kéne, hogy koordinálja a típus jóváhagyási és piacfelügyeleti feladatokat Európában. Erre kérdezett rá a képviselőtársam. Az elején elmondtam, hogy nem vagyok szakértője azon tárgyalásoknak, amelyek a tanácsban folynak. Nagyon általánosságban tudok csak válaszolni. Ugyanakkor az támogatok minden olyan javító javaslatot, amelyet az Európai Bizottság beterjeszt, és az is jó lenne, ha létrejön egy olyan panel, egy olyan testület, amely függetlenséggel bírna, és felügyeleti rálátással azok, bírna azokra a tevékenységekre, amelyeket a típusú vagyási hatóságok és műszaki szolgálatok végeznek, és egy harmonizációs feladat is ellátna, ez jó lenne. Köszönöm, és a végén Eckhout úr. Ja, uh, dank u wel. Ik, ik, misschien om af te ronden, uh, ik wil nog even graag... Köszönöm szépen. Zárásképpen azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogjuk tudni definiálni a kiktató eszközöket, ugye láttuk, hogy az olasz kolléga hogyan reagált, mit mondott, most ön is mondott valamit, de hát nem biztos, hogy adatokkal rendelkezik ebben a témában. Válasz. Hát külön munkacsoport foglalkozik ezzel a témával az Európai Bizottságban. Ez a DAG munkacsoport, és ennek van egy alcsoportja, ami piacfelügyelettel foglalkozik. Ne, ne, ne, ne, próbáljunk meg csak a kiktató eszközöknél maradni. Azért említettem a, meg az, olaszok, az olaszokat, mert tegnap a Fiat járt itt nálunk de ez már más téma. Hogyha az olasz hatóságok nem adnak ki adatokat, és azt mondják, hogy adatok alapján azt mondhatjuk, hogy nincs nem használtunk kiiktató eszközt, nos hát akkor ön ezzel mit kezd? Nos igen. A bizottság iránymutatást ad, és aztán megmutatja, hogy megmondja, hogy milyen kritériumokkal kell dolgozni, az olasz hatóságoknak pedig ezzel ezzel kell dolgoznunk, ez, ennek meg kell felelniük. Kérdés? Hát igen, de tegnap itt voltak, és igazából megvédték a fiatot. Adatokat nem szolgáltattak persze, de hát azt mondhatják, hogy igen, elvégeztük a tanulmányokat, a vizsgátokat, nincs kiiktató eszköz. Na most egy ilyen helyzetben ő mit tesz? Hát lehet, hogy az olasz és a német hatóságok között párbeszéd folyik, és akkor a bizottság megpróbálja, megpróbál közvetítőként fellépni. Nagyon reméljük, hogy olyan iránymutatást kapunk, amely kötelező érvényű lesz és rámutat arra, hogy merre megy a, milyen irányba halad tovább a jogszabály. Kérdés. Na igen, igen, de hát a kiktató eszközök már régóta benne vannak a jogszabályokban, és mégis semmi nem történt. Egészen 2015-ig az euró 6-ig, és aztán jött a nagy-nagy meglepetés. Most a kérdés pedig az, hogy milyen átláthatóságot tudunk biztosítani, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy mit csinálnak a tagállamok, milyen inputot kapunk tőlünk, és hogy hova vezet ez az egész. Válasz? Hát igen. A bizottság begyűjti a a tagállamoktól a különböző inputot, a hozzájárulást, és akkor iránymutatást ad majd. Ez az egész egy eljárás. De hát ez mennyi időt fog igénybe venni? Hát azt hiszem, hogy most elég nagy a nyomás, és a bizottság keményen dolgozik azon, hogy megszülesenek ezek az iránymutatások. Az RDV-nél nem vagyunk elégedettek azzal, hogy hátradőjünk a saját karosszékünkben, saját megoldást szeretnénk, és várjuk a bizottság iránymutatását. Igen, azt hiszem, hogy itt el kell hinnünk azt, amit Reines hallunk, és bizonyára nagyon sok tagállam várja már ezeket az itt iránymutatásokat, de hát az egész itt az inputtól függ, itt pedig az átláthatóság hiánya okozza a legsúlyosabb problémát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, eh, Rendes úr, hogy eljött hozzánk és válaszolt a sok-sok kérdésre. Azt hiszem, hogy az elmúlt másfél óra nagyon sok gondolatot ébresztett bennünk, és így szépen eljutunk a végkövetkeztetésekhez. Nagyon nehéz volt ez a hét, illetve nagyon nehéz ez a hét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó meghallgatásokra került sor, nagyon jó kérdéseket kaptunk, további jó munkát kívánok mindenkinek. Következő ülésünk